So welcome. Köszöntök mindenkit. Kezdjük el az ülést. Um, first of all, first point, uh... Az első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Szeretném megkérdezni, hogy van-e ellenvetés a mai napirenddel kapcsolatosan. Nincs. Ebben az esetben Folytathatjuk az elnök közleményeivel. Az első bejelentésem a következő lenne. A parlamentben a mivel nagyon sok ülésre kerül sor ma, sajnos Dán, lett és horvát nyelveken nem tudtuk biztosítani a tolmácsolást. A következő közleményem a koordinátorok ülésének határozatára vonatkozik előadókat neveztünk ki. Szilvi Guillaume az SND frakciótól lett az előadó a kont jelentések témájában, amelyek a 2013-as mentesítéssel foglalkoznak. Helga Stevens az ECR frakcióból lett az előadó, előadója annak a jelentésnek, amelynek témája a 2014-es jegyzőkönyv ratifikációval kapcsolatos tagállami engedélyezés. Ennek témája az ILO kényszer munkáról szóló egyezménye. Szeretném megkérdezni, hogy van-e ezen ajánlásokkal kapcsolatosan ellenvetés a kollégák részéről. Nincs. Ebben az esetben akkor áttérünk az első napi rendi pontunkra, ez pedig a tanácssal folyó tárgyalások jelenlegi állása a fedélzeti e, segélyhívó rendszer kiépítése. Az előadó Axel Foss a szó, öné a szó, parancsoljon. De... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is talán a rendelt javaslat hátterét illetően, nos ebben a javaslatban arról van szó, hogy kötelezően be kell vezetni egy fedélzeti segélyhívó rendszert az új járművek esetében, a javaslat számos más EU jogi aktus részét képezi, a 112-es segélyhívó számmal lennének ezek bevezetendőek. Az e rendszer bevezetése különböző kategóriákra vonatkozik, illetve a személyes adatok különböző kategóriáira, így például a jármű specifikáció, a tulajdonos azonosítása tartozik ide többek között, és ide tartozik az EU e adatvédelmi irányelv, a 95-ös irányelv, valamint az elektronikus kommunikációs irányelv, amely 2002 per 58-as irányelv is, az IMCO a felelős szakbizottság, az ITRA, és a LIBE véleményező szakbizottságok és LIBE szakbizottságként az eljárási szabályzat 55-ös cikke értelmében társjogalkotó, korábban 50-es volt ez a cikk, most már az 55-ös, tehát társjogalkotó szakbizottságként veszünk részt ebben a folyamatban, csak hogy a félreértéseket elkerüljük. Nos, módosítóink vannak szavazás nélkül ezen cikk értelmében, hogyha a szakbizottság kizárólagos illetékességi körébe tartoznak ezek, akkor ezeket átveszi. A LIBE és az IMCO között vannak bizonyos nézetkülönbségek az egyes módosítókat illetően. A LIBE szakbizottságban ebben az évben, január 31-én szavaztunk, és február 26-án a jelentést a plenáris elfogadta. Október 8-án került sor az első trialógusra, a második trialógust holnap délutánra tűzték ki, technikai találkozó volt már a tanács és a bizottság részvételével kettő ebből, és az összes tegyásban résztvevő partnerrel is zajlott ez az Európai Parlament részéről. A tárgyalások nem egyszerűek, az IMCO tárgyalási Team részéről, illetve a LIBE beli kollégák részéről az adatvédelmet illetően eltérnek a nézetek. Az IMCO-ból Zenalova asszonyi a jelentés az SND részéről, aki rendkívül kompromisszum képes, és több bilaterális találkozó során az én részvételemmel hozzájárult a problémák megoldásához. Azt is el kell mondanunk az igazság kedvéért, hogy az IMCO azon fáradozik, hogy a trialógus során még az olasz elnökség alatt lezárja ezt a dossziét. Nagyon sok adhok ülés zajlik, tehát jelenleg ezzel kapcsolatosan, és a tárgyalásra bocsátott szövegek csupán néhány órával a tárgyalások erőt kerülnek közzétételre. Nos, az első trialógus során a tanács és a bizottság csak kevés érdeklődést mutatott az adatvédelem témája iránt. Ez a tárgyalások során azonban, különösen a tanács részéről a mi libe álláspontunk irányába mozdult el, és hajlandók arra, hogy sok javaslatunkat elfogadják. Ez attól is függhet, hogy az IMCO tárgyalási csapat a mi álláspontunkat időközben meggyőzőnek találta. Van néhány tartalmi dolog, amit még itt szeretnék felvezetni. Az egyik a Third Part Service, a TPS, tehát ez egy magán jellegű készülék, ahol is a nyilvános e rendszer beépítésre kerülne. Ugyanolyan adatvédelmi rendelkezéseket követelünk ennél, mint a csupán közszolgáltatás részét képező e rendszernél, és azt is követeljük, itt az IMKO kollégák többé kövésben egyetértenek ebben, hogy ne legyen átviteli lehetőség a nyilvános rendszerről a magán jellegű rendszerekre. Aztán azt a kérdést, illetően, hogy which off, which on, itt a szakbizottságban messze menő viták folytak. Az imkoval ez egyelőre nem látszik összeegyeztethetőnek, Megpróbáltam ezt az elképzelést keresztül vinni, egyfajta törlülésre szolgáló gombot beépíteni, hogy aztán a felesleges adatokat, hogyha ezek a folyamat végén még mindig benne, van a, benne vannak a rendszerbe, ezeket törölni lehessen. Nos, az én értékelésem szerint jelenleg elég jó a helyzet ezt illetően legalábbis ez az állandó törlési jog megkapható lesz. Holnap ö, meg kell még várnunk a trilógus tárgyalások eredményeit a e tekintetben. A másik kérdés még az adatok átvitele volt a harmadik felek felé. Itt azt akartuk, hogyha egy magánjellegű rendszer működik, akkor itt mindenképpen beleegyezésre van szükség, hogy ez megtörténhessék, és egyebekben az volt a mi álláspontunk, hogy beleegyezés nélkül harmadik felek által működtetett rendszer felé ezeket az adatokat ne lehessen átvinni. De itt is meg kell várnunk holnap a trialógus tárgyalások eredményét e tekintetben, és talán még egy utolsó téma. Nagy vita zajlott a parlament és a tanács között a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusokat illetően. A tanácsnak az a véleménye, hogy csak a végrehajtási jogi aktusokat kellene ö, itt ö, ö, rendelkezésre bocsátani, szerintünk a delegált jogi aktusokat is, tehát ez még vitatárgyát képezi. Talán egy jó kompromisszumot tudunk majd kialakítani, és tartalmilag felosztjuk majd ezt megfelelően, hogy ami az eljáráshoz tartozik, az az implement jogi aktus lesz, ami pedig a másik téma része, az pedig a delegált jogi aktushoz tartozik majd. Ez csupán egy durva áttekintés az e rendszert illetően. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Egy képviselő jelentkezett, aki szeretne nyilatkozni a témában, Sofint Feld. Parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm Axelnek is az ismertetőjét. Egy megjegyzésem volna az eljárásra vonatkozóan. Úgy vélem, fontolóra kellene vennünk, hogy a háromoldalú egyeztetéseket szeretnénk a továbbiakban is így felhasználni, mert ez egy tipikus példája annak, amit nem kellene ilyen keretben szabályozni. Ha nem technikai, nem technikai részletről folyik a vita, politikai döntések születnek zárt ajtók mögött, ennek véget kellene vetnünk. A háromoldalú egyeztetéseket technikai vitákra kellene korlátoznunk, és nem hiszem, hogy itt egy technikai kérdésről van szó, amikor azt mondjuk, hogy a személyes adatainkat tárolják, és az ember erről nem dönt, hanem ez kötelező érvényű, a helymeghatározási adat és egyéb adatok tárolásra kerülnek. Az embereknek szerintem van áll ezt tudni. Én határozottan támogattam az on-off switch pontját, mert szerintem nevetséges, hogy az embereket arra kényszerítjük, hogy tárolják adataikat, és említette annak a lehetőségét, hogy ezt töröljük, tehát biztosítjuk az adatok törlésének a jogát, azon adatokét, amelyeket az út során elraktároztak. Szeretném tudni, hogy milyen okokból lehetne kényszeríteni bárkit is, vagyis megtiltani az embereket, megtiltani számukra azt, hogy az út végén töröljék ezen adatokat. Hogyha a segélyhívó rendszer célja a közúti biztonság, akkor Semmilyen okot nem látok abban, hogy az utazás során összegyűjtött adatokat a továbbiakban is tárolják. Nekem ez nem, ezt nem tartom elfogadhatónak, és nem vagyok hajlandó bármit is támogatni, ami nem tartalmaz egy ilyen opciót. Szeretném tudni, hogy a parlament delegációnak mi az álláspontja az egyeztetések során, hogy egyértelmű, egyöntetően így vélekednek erről. Köszönöm szépen senki más nem jelentkezett. Birgit Zipöl az SND frakciótól, aztán pedig megint megadom a szót az előadónak. Sajnálom, csak egy kérdést szeretnék feltenni. Amikor azt mondjuk, hogy törölhetjük az adatokat az utazás végén, van-e valamilyen vérintézkedés arra vonatkozóan, hogy az adatokat csak az autón, a járművön belüli dobozban gyűjtik össze, és ezeket nem továbbítják az utazás során. Máskülönben jó persze az, hogyha törlünk valamit, de mi van, ha már ezek az, ezeket az adatokat továbbították valahová? Tehát az adatok csak ott a járműben vannak-e jelen. Elnök, köszönöm szépen. Ha nincs további képviselő, aki szeretne még részt venni ebben a vitában, akkor megadnám megint a szót az előadónak, Axel Fossnak. Vielen Dank zu den... Szépen, ami a trilógusokat illeti, vagy egyáltalán az adatvédelmet illetően megállapíthatjuk, hogy az az érzékenység, ami uralkodik itt a szakbizottságunkban az adatvédelem témái iránt, az más szakbizottságokban nem létezik. Tehát itt az adatvédelem alapelveit illetően, tehát a felesleges adatok törlése, vagy az adatok mennyiségének minimalizálása, vagy az adatokhoz való hozzáférést, illetően az érzékenység az nagyon csekké, legalábbis ez az én tapasztalatom. Tehát talán fel kellene hívnunk a többi képviselő figyelmét erre a problémára, ami az on-off kapcsolót illeti. Nos, az már a plenárison sem érvényesült ez az elképzelés. Én az enyhébb verziót, a gyengítebb verziót vezettem be a törlési gombbal, tehát hogyha kivesszük a kulcsot, nem tudom, hogy ezt a technikai megoldást meg lehet -e valósítani, de hogy abban az esetben az adatokat törölnék, mert ezekre akkor már nincs szükség. Azt hiszem, hogy jó úton vagyunk, mint tartalmi megállapodást illetően, hogy állandó jelleggel törölni lehessen ezeket az adatokat. De ezt még a trialóguson kell megerősíteni, hogy ez az elképzelés érvényesül, de az a helyzet, hogy a tanács is rendkívül kompromisszumképesnek tűnik e tekintetben. Ami az adatokat, illetve tehát csak a dobozban lévő adatokat, ez tulajdonképpen az e rendszer elve, hogy az adatok csak ebben a dobozban vannak, és ha valami történik, akkor az érzékelők, a szenzorok ezeket az adatokat hozzáférhetővé teszik, tehát a legutóbbi három pozíció, tehát helyzet meghatározás, és így tudni lehet, hogy milyen irányban haladt a jármű, és ezt tehát a szenzorok váltják ezt az adatátvitelt. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez egy kötelező jellegű rendszer. A járművezetők természetesen magánrendszerekhez is csatlakozhatnak, és beleegyezésüket adhatják, hogy ez így működjön, de nem ez a témája ennek a rendszernek. Tehát ez egy külön megállapodás az autógyártók, vagy bárki között, aki ezt a rendszert üzemelteti, az a jármű vezetőjével, vagy a jármű tulajdonosával de ezt egy további jogi aktusban kell majd szabályozni, nem ennek a jogi aktusnak a témája ez a kérdés. Tehát az adatoknak a boxban kell, a dobozban kell maradniuk, és hogyha egy baleset következik be, akkor a szenzorok indítják be az adat átvitelt. Thank you very much to the rapporteur and all the... Köszönöm a raportőrnek és mindenki másnak is. Most pedig Megyünk tovább. Következő napirendünk pont, a napirendi pontunk, a Svájci Konfederációval való megállapodás a menekült támogatási hivatal vonatkozásában. Ezt a svájci népszavazás miatt jegeltük annak idején. Roberta Mazzolát a néppárt részéről kérném, ő a raportőr, hogy magyarázza el hogyan is állnak a dolgok. Chairman, pala il rapporteur fuq il-rallarġamenti tal-EASO mal-istat. Köszönöm. E, én szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy hogyan is áll ez a jelentés. E, múlt héten tartottunk egy árnyék előadói találkozót, Svájc, a Dublini rendszer társult tagja, és valójában elég aktívan vesznek részt ebben. Ebben a hivatal komoly szerepet játszik, és mindannyian úgy gondoljuk, hogy Svájc és az EU további további szerepe hozzájárul ahhoz, hogy a menekültügyi támogatási hivatal jól működhessen. Hasonló megállapodások már léteznek Norvégiával és Liechtensteinnel. Ezek a megállapodások a, tárgyalják azt, hogy a társult tagállamok milyen módon vesznek részt a támogatási hivatal munkájában. Én mindig úgy gondoltam, hogy Svájc részvétele a támogatási hivatal munkájában logikus. Leginkább azért, mert eh, a Dublini rendszernek már társult tagjai. Ugyanakkor politikai vákumban nem lehet vizsgálni ezt az ügyet. A februári népszavazás eredménye Svájcban egy új elemet hozott a képbe, emlékeznek rá, az előző jogalkotási ciklusban fel kellett tennünk a kérdést, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet előre lépni. A jogi vélemény, szakvélemény, amit azóta kaptunk, az azt támasztja alá, hogy jogi akadálya nincs annak, hogy a megállapodást megkössük a támogatási hivatalról, függetlenül az ápr a februári népszavazástól. Ugyanakkor ez a jogi szakvélemény bizonyos feltételeket tartalmaz, és nem ad pontos képet arról, hogy mik a jogi következményei a februári népszavazásnak. Szerintem nem szabad elkapkodni a Svájccal való megállapodás aláírását. A megállapodás aláírása azt az üzenetet küldené, hogy Svájccal mennek a dolgok a maguk medrébe, a szokásos módon, menekültügyi kérdésekben is. Miközben komoly aggodalmot kelt, hogy Svájc egy újabb népszavazást rendez még novemberben menekült témáról. Az én javaslatom az lenne, hogy bizottsági szinten halasszuk el a döntéshozatalt ebben az ügyben, egészen addig, amíg össze nem áll egy jól átlátható kép, és meg nem érnek a körülmények a szerződés, a megállapodás aláírására. Különösen gondolok itt ismét erre a novemberben esedékes népszavazásra. Amennyiben eh, ezt megvárjuk, akkor jobban látjuk majd a megállapodásnak eh, a kihatásait is, mert tudni fogjuk már a második népszavazás eredményét. Köszönöm, köszönöm. Macola asszony. Most megadom a szót az egyszem olyan képviselőnek, aki szót kért. Cecilia Wikströmről van szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretném Robertának megköszönni a munkáját. Alapvetően egyet is értek mindazzal, amit elmondott. az ALDA is támogatja a támogatási hivatal és a partnerországok közti megállapodást. Ezért is osztom Roberta Macola véleményét, hogy lehetőleg minél hamarabb egyezzünk bele, e, adjuk a jóváhagyásunkat ehhez a megállapodáshoz. De mivel a svájci hatóságok még nem válaszoltak arra a kérdésre, hogy a népszavazás eredményeit ők hogyan fogják majd a saját nemzeti jogukba átültetni, és ráadásul ott lesz november 13-án ez a másik népszavazás, amely gyakorlatilag 0,2%-ban maximálná a Svájcba irányuló bevándorlást. Éppen ezért jelenleg szerintem nem támogathatjuk ezt a megállapodást. Tisztállátásra van szükség, tudnunk kell, hogy mit jelentenek ezek a népszavazások a gyakorlatban, és biztosítékokat kell kapnunk a svájci hatóságoktól arra nézvést, hogy Svájc a már aláírt megállapodásokat betartja. Gondolok itt a Schengeni megállapodásra, valamint a szabad mozgásról szóló megállapodásra, valamint a Dublini rendeletre. Tehát én teljes mértékben támogatom a raportőrnek azt a véleményét, hogy még hat hónapot adjunk magunknak, mielőtt döntést hozunk a megállapodás jóváhagyásáról. Azt gondolom, hogy ez a mi érdekünk és Svájc érdeke is egyben. Köszönöm, mondja az elnök. Még ketten kértek időközben szót. Birgit Cippel, szociálista szocialista és demokrata frakció. Köszönöm. Először is elnézést kérek eh, Szilvi Guillaume nevében, aki árnyék előadó lenne, de ma nincs itt. Felolvasom azt, amit ő üzen. Szükségünk van arra, hogy tisztán lássunk, ezt már említették mások is, eh, azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a február 9-i eh, svájci népszavazás kihatása. Nincs szükség rá, sőt kifejezetten káros lenne, most sietve jóvá hagyni a megállapodást. A különböző jelek, amelyeket eh, a, a népszavazás óta kaptunk, óvatosságra intenek bennünket. Két dolgot emelnék itt ki, ahogy arra már korábban rámutattak, nincs világos eh, kép arról, hogy a népszavazásnak mik lesznek a jogi következményei a migránsokra, és azon belül is a menekült kérőkre számos jogi hiányosság, illetve jogi, joghézag jelentkezett, eh, és megkérdőjeleződik Svájc eh, nemzetközi kötelezettségeinek eh, betartása is. Ráadásul ott van ez a másik referendum, november 13-án, amelynek célja és tartalma korán sem megnyugtató. Ez az új referendum a fejlődő országokban születésszabályozást szeretne kikényszeríteni, illetve a bevándorlást csökkenteni. Azt akarják, hogy 0,2%-a legyen a svájci népességnek a maximális engedélyezett bevándorlás három év átlagában. Bármi is lesz ezeknek a kezdeményezéseknek a kimenetele, nem nevezhető mindez bátorítónak. Ahogy azt már a kollégák mondták, fontos felfüggeszteni a parlament döntéshozatalát ebben az ügyben. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Verzsi asszony a következő. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Nagyon gyorsan fogalmazok majd, mert a lényeg már elhangzott, és egyetértek az előttem szólókkal. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Csak azt mondanám el, hogy valójában nem sürgős aláírni ezt a megállapodást. A népszavazás, a november 20-ai népszavazás eredményei jelenleg még nem világosak, a hatóságok nem tudnak világos választ adni, van egy új népszavazás is, ami már így felsellik. Nos, a Svájcba irányuló bevándorlás az EU felé is irányul, tehát nagyon fontos mindezt alá húzni, és ez nagyon sok dolgot más fénybe állít, tehát szerintem halasszuk el ennek a megállapodás közelírását. Elnök, köszönöm. If, uh... Köszönöm, akkor most megint megadom a szót az előadónak, hogy vonja a következtetést. Ugye az elnök azt javasolná, hogy folytassuk ezt a folyamatot, és később zárjuk le. Köszönöm az, előad, az előadóknak, az emlékentéstevőknek, hogy támogatták az általam javasolt álláspontot, ami az eljárást illeti, mivel ugye hat hónapos a határidő, az az időszak, amely már majdnem lejárt. Azt kell kérjük az elnökök értekezletétől, hogy további hat hónapot biztosítson ami, lehetőleg, ami remélhetőleg kellő idő lesz számunkra, és a decemberi ülésre azt fogom javasolni, hogy ismét hívjuk meg a következő népszavazás megrendezését követően a svájci hatóságokat, hogy elemezzék a helyzetet, és a jogi szolgálatot is fel lehetne kérnünk ismételten arra, hogy behatóban elemezzék a jogi szakvéleményüket, amely adott esetben megváltozhat a második népszavazás után. Köszönöm szépen. Az elnök akkor ezt az ajánlást fogja követni, és eh, az eljárási szabályzat értelmében így járunk el. Köszönöm szépen a kollégáknak, hogy részt vettek ebben az eszmecserében. Most pedig a következő napirendre pontra térünk át, amely az finanszírozási eszközökre vonatkozó Európai Uniós eh, programok témája vendégeink is vannak. Miku főigazgató úr a DG Just részéről. Köszönöm, hogy eljött. És ő fogja ismertetni velünk a 2014-es munkaprogramot. A jogérvényesülési program, valamint az igazságügyi program, jogok egyenlőség és polgárság program finanszírozását. Ezzel akkor megadnám a szót Miku asszonynak. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr, köszöntök mindenkit, hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek önökkel, az első alkalommal, azt követően, hogy a több éves pénzügyi keretet elfogadtuk. Elég sokáig dolgoztunk ezen, önökkel válvetve, hogy egyensúlyt teremtsünk a különböző programok között, és azt is biztosítani akartuk, hogy egyszerűbbé váljanak a programok, méghozzá úgy, hogy valóra váltsuk a célkitűzéseinket, és támogassuk a igazságügy és a jog érvényesülés témájában a különböző programjainkat. Azért jöttünk el, hogy tájékoztassuk Önöket a programokkal kapcsolatos előrelépésekről. Szeretnék még utalni a korábbi mm, több éves pénzügyi keretre. Jelenleg most két programunk van életben. Az egyik az igazságügyi program, amelynek van egy polgári és büntetőjogi része, a másik pedig a jogok, az egyenlőség és a polgárság program. Minden bizonyal tudják, hogy a két programot létrehozó rendeletet 2013 végén fogadták el. A 2014-es évi munkaprogram az igazságügy és a jogok területén is áprilisban, 2014 áprilisában került elfogadásra. Két bizottsági határozat született a programok végrehajtásáról, ezek hozzáférhetőek a DG Just honlapján, és tartalmaznak egy részletes ismertetőt a különböző támogatásokról, közbeszerzési programokról, amelyeket a 2014-es költségvetésből kívánunk finanszírozni, és egy áttekintést is készítettünk a tervezett kiadásokról, százalék arányokban is lebontva. Ebből látható, hogy az alapok odaítélése összhangban van a bizottsági testület döntésével, és azzal a mandátummal, amelyet megkaptunk a programok végrehajtására nézve. Tehát a konkrét célok közti egyensúly továbbra is fennáll. A rendelkezésre álló alapok a 2014-es költségvetésből a két programra nézve kb. 100 millió euró. Ha felbontjuk ezeket, az első program esetében 54,1, a másiknál pedig 48 százalék, több mint 71 százalék, az alapok 71 százalékát támogatásra nyújtsuk, a többi pedig közbeszerzési tevékenységekre lesz elkülönítve. Összesen 18 javaslat pályázati kiírás lesz, amelyet, amely, amelyet megnyitunk. Ezek közül 11-et már közé tettünk, és 7 hét további pályázatot ebben az évben, novemberben és decemberben fogunk publikálni. Ezen pályázati kiírások összhangban vannak a célkitűzésekkel, és a célunk az, hogy az unió állampolgársági szakpolitikáit mozítsuk elő, a homofóbiával, az idegen gyűlölettel és a tolerancia egyéb megnyilvánulási formáival szálljunk szembe, és az igazságügyi képzést támogassuk. Az új pénzügyi programok végrehajtása során a bizottság célja, erősíteni a szakpolitikák és a finanszírozás közti kapcsot, és a programokhoz való hozzáférést akarjuk biztosítani a résztvevők számára. A pénzügyi szabályzatok költségvetési rendelet keretében. Minden bizonyal észrevették, hogy a 2014-es évi munkaprogram több pályázatot tartalmaz, mint a korábbi években, ezek célirányosabbak, jobban megcélozzák a különböző célkitűzéseinket. A részletesebben ki vannak dolgozva, és jobban összhangban vannak a különböző szakpolitikákkal. Ezek közül jó néhánynak az a célja, hogy hozzájáruljon az EU jogszabályok hatékonyabb végrehajtásához és a polgári jogok hatékonyabb érvényesítéséhez. Az elemek az, az eredmények pedig Európai Uniós többletértéket kell, hogy biztosítsanak. Ez is egy nagyon komoly elvárás volt az Európai Parlament részéről, és ezt behatóan meg is vitattuk. Ezzel egyidejűleg az is célunk, hogy a különböző programok között szinergia hatásokat teremtsünk. Két héttel ezelőtt például arra közé tettünk egy programot, amely a DAFNE és az igazságügyi program közötti kapcsolatot hivatott megerősíteni, és ezen erőfeszítések célja az áldozatok támogatása méghozzá átfogóbb módon. Megpróbáljuk az átfedéseket elkerülni, és nagyobb hatást elérni. Annak érdekében, hogy ezt a célt valóra váltsuk a programok által, a kulcsfontosságú szereplők együttműködése rendkívül fontos a civil társadalommal való együttműködés, valamint az Európai Unió szerte jelenlévő hálózatok bevonása szintén lényeges. A határidő ebben a tekintetben november 14-e volt, és ennek a pályázatnak a célja az, hogy partnerséget dolgozzunk ki Európai Uniós hálózatokkal, amelyek a programunk különböző részeivel foglalkoznak. 2015-ös finanszírozás pedig az Európai Igazságügyi Hálózatra nézve szintén kidolgozás alatt áll. A bizottság további lépéseket tervez annak érdekében, hogy a pályázók részvételét megkönnyítsük, hiszen az Európai Uniós finanszírozás rendkívül bonyolult és összetett, és a pályázataink a civil szervezetek és, a, és egyéb hivatalok számára és magánszervezetek számára is nyitva állnak nemzeti projektek, illetve nemzetek feletti projektek szintén kaphatnak finanszírozást. Ez egy olyan kérdés volt, amelyet itt szintén megvitattunk. További projekteket sem zárunk ki abban az esetben, hogy kellő európai többletértéket tudnak felmutatni. Az egyszerűsítésre is törekszünk, és ennek érdekében egy egységes iránymutatást dolgoztunk ki a különböző pályázatokra nézve, egy egységes szabálykeretet és bevezettünk egyszerűsített egyszerűsített nyomtatványokat is, amelyek a kiadások visszatérítését könnyítik meg, és amennyiben ez sikeres, ezt ki szeretnénk terjeszteni egyéb projektekre is. Így nyilván a kezdeményezettek számára az administratív terheket csökkenteni tudjuk, és az administratív kiadásokat is. A bizottság további erőfesítéseket tesz annak érdekében is, hogy az információt jobban terjessze az új programokról, valamint a különböző pályázati kiírásokról. Megtalálhatnak itt a pódium mellett különböző brosüröket, amelyeket minden hivatalos nyelven kidolgoztunk az általunk kezelt programokról. A honlapunk, honlapunkat szintén átszerveztük, és így jobb áttekintést próbálunk nyújtani a különböző folyamatokról és eljárásokról. A kérelmezők részéről kaptunk visszajelzést is, és ebből kiderült, hogy elégedettek, örülnek annak, hogy jobban jobban hozzá tudnak férni a különböző pályázatokhoz, és jobban hozzáférhetnek a különböző célokat tartalmazó információkhoz. A honlap tartalmaz információt a jövőbeli kiírásokról is, és egy indikatív menetrendet is megtalálhatnak a honlapon. Továbbá számos informatív rendezvényt is tartottunk már a tagállamokban, a célunk az, hogy az esetleges kérelmezőkkel találkozzunk a tagállamokban, és célzott információt nyújtsunk számukra az elérhető finanszírozásról, a támogatásokról. Elköteleztük magunkat amellett is, hogy éves szinten tájékoztatjuk az Európai Parlamentet a programok eredményeiről, és az esetleges problémákról is, amelyekkel a végrehajtás során szembesülünk majd. Természetesen most a végrehajtásnak még egy nagyon korai szakaszában vagyunk, de már folyik a jelentések előkészítése. Nagyon örülök majd, hogy ismertethetem itt önökkel a jelentéseket, és megvitathatjuk ezeknek a részleteit, de szeretném felhívni a figyelmüket még valamire. Ez összefügg a bizottság átszervezésével. A DG Justice kibővült, a fogyasztói vonatkozású kérdések is, amelyek korábban a Gigi Sankóhoz tartoztak, és a fogyasztói programok nem az egészségügyi vonatkozású, hanem a fogyasztóvédelmi, a fogyasztói vonatkozású kérdések szervezeti szempontból januártól hozzánk tartoznak, politikailag azonban már elkezdtünk foglalkozni ezekkel. Ugyanígy a jelenlegi belső piaci főigazgatóságtól a társasági joggal kapcsolatos részt, a vállalat irányítást, a társadalmi felelősség vállása kapcsolatos dossziékat is megkaptuk, és Meggyőződésem, és biztosíthatom önöket a felől, hogy az egyszerűsített eljárásokkal el tudjuk érni majd a céljainkat, ezekről pedig majd nagyon szívesen tájékoztatom is önöket. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, Madam. Köszönjük, Mikó asszony. Verzsiát asszony kért csak szót. Meg is adom neki a szót, tessék. Oui, merci, je vais... Köszönöm. Nos, én a polgárság egyenlőség programjával kapcsolatosan szeretnék hozzászólni. Nos, az erre biztosított források különösen fontosak a jelenlegi időszakban a rasszizmus, a xenofóbia mindenhol felüti a fejét az Unióban, vagy majdnem mindenhol. Az egyenlőtlenségek úgy szintén az egyenlőtlenségek első áldozatai azok, akik a diszkriminációnak is áldozatává válnak, a gyermekek, a fogyatékkal élők, vagy szélesebb körben a lakosság az a része, a nők, és nyugtalan bizottságot érzett már a Nőjogi Szakbizottság is akkor, amikor különböző programokat átdolgoztak, amelyek erre irányultak ezen a jelenségek leküzdésére. Aztán itt ön foglalkozik, vagy önök foglalkoznak az adatvédelem kérdésével, és ez is nagyon fontos téma, amint erre az imént is utaltunk. A polgárság kérdése úgy szintén az önök illetékessége, illetékessége a programok révén, különböző programok révén. A bizottság összetételének megváltozása ezen kérdéseket illetően felveti azt a kérdőlet, hogy kis foglalkozik most az Európai Bizottságban ezen kérdésekkel, amik ugye nagyon fontosak. Aztán itt van még a fogyasztók jogainak kérdésköre ebben a tárcában és a társasági jog. Jurova asszony is kifejtette mindezt. Nos, nem tudom, hogy az alapjogok hogyan kapcsolódnak ezekhez, és Jurova asszony és Timmermans úr együtt kell, hogy működjenek számos kérdésben, hiszen már a költségvetés szintjén is nem tűnik számomra egészen világosnak a feladatok megosztása. Tehát jobban szeretném megérteni, hogy melyek is a prioritások ebben a témában, az önök főigazgatóságában, és különösen a költségvetési prioritások melyek. Uh, I have received two more requests for the floor. Uh, Ketten kérnek szót. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Jó magam is a jog, egyenlőség és polgárság programján belül a DAFNI programra kérdeznék rá. Igen, mondunk az egyszerűsítésre, de ez a láthatóság és a koherencia kérdését nem károsíthatja. Tehát 18 milliós összegről 2013-ban eltértünk 12 milliós összegre 2014-ben, tehát ez több mint 30%-os csökkentést jelent. Meg tudja mondani, hogy ezek a számadatok korrektek -e, és aztán van még két kérdés. A bizottság hogyan is tudja leküzdeni a gyermekek, fiatalok, nők elleni erőszakot ezen súlyos csökkentések következtében. Tehát a finanszírozás az nem elégséges, és a második kérdés az, hogy vannak-e konkrét intézkedések, amelyeket bevezettek az egyszerűsítéseket illetően, az, hogy az NGO-k projekteket nyújthassanak be a DAFNE programon belül. Tehát a bizottság hogyan tudja fenntartani a DAFNE program láthatóságát az egyes programokon belül, és hogyan tudja ennek a programnak a népszerűségét, eredményességét megőrizni. Köszönöm. Uh, Madam Stevens. Stevens asszony következik. Dank u wel, voorzitter en eh, beste collega's. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, egy kérdésem lenne. Köszönetet mondok a programokra vonatkozó magyarázatokért, ez nagyon érdekes volt, lenne egy kérdésem. Itt a következő témáról van szó. Tehát önöknek saját költségvetésük van, a fogyatékkal élő emberekkel együttműködő szervezetekre, és itt vannak esetleg pluszköltségek, például, hogyha valaki siket, annak jeltolmácsra lehet szüksége, aztán néha más nehézségek merülnek fel, esetleg valaki nem tud ö, írni, ehhez szintén támogatásra van szükség, vagy ö, a mentális fogyatékkal élőknek megint más segítségre van szükségük, mindez plusz ö, eredményez az egyes fogyatékosságok esetében. Más csoportoknak nincsenek ilyenfajta problémái, de úgy vélem, hogy a fogyatékkal élőket is erőteljesebben be kellene vonni ezekbe a programokba hiszen aktívan szeretnénk részt venni a demokratikus társadalomban, hiszen mindezek fontos témák a fogyatékkal élő személyek számára is. Tehát kérdésem az, hogy vannak-e speciális intézkedések annak érdekében, hogy ezen társadalmi csoportok is egyenlő esélyekkel vehessenek részt ezekben a programokban, hiszen az ő fogyatékuk miatt esetleg pluszköltségek merülhetnek fel. és esetleg a pluszköltségek miatt elutasítják őket, ha ilyenfajta programokban akarnak részt venni. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönöm. Valóban fontos kérdések ezek az éves programmal kapcsolatban. Meg is kérném Miku asszonyt, hogy válaszoljon ezekre. Köszönöm a kérdéseket. Azt gondolom, hogy a program részletei, ahogy azok célként meglettek fogalmazva, pontosan jelzik, hogy mekkora pénz, milyen pénz áll rendelkezésre az egyes eh, részprogramokra. De hogyha például a Daphne-t nézzük, vagy más projekteket, akkor, akkor kettőt kell vizsgálnunk, mint ahogy a felvezetőmben is mondtam, nem csak azt nézzük, hogy mi volt korábban, ugye Daphne volt, mint cím, és aztán volt egy összeg. Most pedig Daphne és az Access in Justice program, amely, hogyha kombináljuk, magasabb összeget ad, mint a korábbi években, és látjuk azt is, hogy ezek az összegek 2015-ben is majd ott lesznek az expost jelentésben. Azok a területek, amelyeket önök most említettek, a képviselők, valóban ezeket a problémákat, ezeket kezelni fogjuk, vagy már kezeltük is azokban az anyagokban, amiket kiadunk, vagy már kiadtunk. Mi létrehoztunk egy weblapot, mindenki számára hozzáférhetővé tesszük az információt, a tagállamokkal közöljük a programokat, ott reklámozzuk a programokat, és önöknek is, ötöktől is azt kérjük, hogy, hogy tegyék ezt meg. Arra bátorítanám önöket, hogy a konkrét kérdéseikkel is keressenek meg bennünket, és mondják azt, hogy hol van probléma. Mi mindent megteszünk persze, amit tehetünk, mindent megpróbálunk terjeszteni is, mint információt, és csak remélni tudjuk, hogy amennyiben együttműködünk mi és önök, akkor jobbak lesznek az eredmények. Emellett vannak még kísérleti projektek, amelyeket önök javasolnak. És a, az önök által javasolt kísérleti projekteket finanszírozza a költségvetés. Ezek fontosak. Emlékszek egy tréning projektre is, amit Berlinguer úr javasolt, valamint volt egy jelnyelvi kísérleti projekt is, ahol, amit támogattunk, és önökkel együtt ezt a projektet végrehajtottuk gyakorlatilag tehát megpróbáljuk a lehető egy, legegyszerűbbé és hatékonyabbá tenni a programokat, mert ez a kedvezményezettek érdeke is, meg a miénk is. 5-6 osztály foglalkozik a pénzügyekkel, ezt gyakorlatilag most összevontuk egybe, egy igazgatóságon belül, annak érdekében, hogy az összes jelentkező számára ugyanazok legyenek az útmutatások, ugyanaz a formanyomtatvány, nem azt mondom, hogy minden tökéletes, nem azt mondom, hogy nem lehet már rajta javítani semmit, de egy új pénzügyi programot csinálunk éppen, most kezdődik. Most van itt az ideje a nehézségeket kiavítani ez a problémákat kiavítani befejezném akkor a polgárság programmal. Ugye ott van egy kis zavar azzal kapcsolatban, hogy a bizottságon belül kinek mi a szerepe. Mavramopoulos biztos kapta meg a polgársági programot. Mi a saját főigazgatóságunkon azt csináljuk, amit eddig is. Mi a polgári jogokkal foglalkozunk. A program, amiről mi most beszélünk önökkel, azok a polgári jogokra vonatkozó programok. E, a belügyi főigazgatósággal most állunk párbeszédbe, most folytatunk párbeszédet, e, hogy hogyan lehetne itt áramvonalasítani a dolgokat. E, a kommunikáció kapta a polgársági programot, a másik program viszont maradt ott, ahol van. Köszönöm. Thank you for... Köszönöm. Megköszönjük önnek, hogy eljött közénk, hozzánk. Nyilván ez a bizottság majd odafigyel a további megvalósítására ennek a programnak. Következő napi rendi pontunk megint csak finanszírozási eszközökre vonatkozó Európai Uniós program, Olaf. Itt van Johan Kou, aki osztályvezető, az Olaf D. 5-ös osztályának a vezetője. Ő fog beszélni a 2014-es munkaprogramról. Itt beszélünk a Periklész programról, a hamisítás elleni programról. Öné a szó, tessék. Köszönöm Albrecht úr, és köszönöm, köszönöm alelnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy beszámolhatok a bizottság előtt a Periklész 2020-as program 2014 évi munkaprogramját. Szeretnék háttérinformációkat nyújtani önöknek a Periklész programmal kapcsolatban, és szeretném megosztani önökkel az éves munkaprogramnak a különlegességeit, és egy kicsit előre is tekintek. A Pericles program egy támogatási és tréning program, amelynek célja az euróhamisítás megakadályozása. Ezt a programot egy 2001-es tanácsi határozat alapozta meg, és ezt kiegészítették, mert ugye az az első döntés, az, vagy határozat a 2005-ös időszakig szólt, ezt a határozatot 2006 és 2013 vonatkozásában egy másik határozat kiterjesztette. Idén, március 11-én az EU jogalkotó elfogadta a Periklész 2020-as programot, a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan, mely egybeesik a több éves pénzügyi kerettel. Április 6-án lépett életbe ez a program. Ennek a 30-31-es rendeletnek e, a e, e, hatája az eurót használó tagállamokra terjed ki. A kiegészítő még nem lépett életbe, mert a brit ratifikációra még várunk. Eh, az előző program 7 millió eurót szánt a 2007 és 2013 közti tevékenységekre. Elmondhatjuk, hogy a Periklész programot 130 projekt révén sikeresen végrehajtottuk. 72 projekt indult a tagállami kompetens hatóságoktól, ezek nagy része gyakorlatilag rendvédelmi szervet jelent, emellett itt rendőri szervekre is gondolok, illetve a nemzeti bankok, valamint a nemzeti pénzverdék indítottak ilyen programokat, 41 programot pedig maga az OLAF, illetve a bizottság indított. 2007 és 2013 között 4320 szakértő vett részt a munkában, 83 ország képviseletében. A két értékelés alapján, amit a bizottság elvégzett 2013-ban, illetve 2014-ben, amelyekről egyébként önöknek beszámolt, csak úgy, mint a tanácsnak. Az előző program az valóban hatékony és hatásos program volt, annak ellenére, hogy a legkisebb költségvetéssel rendelkező Euró, Euró, EU programnak számít. Ami a 2020-as programot illeti. Periklész 2020. A 2014 per 1331-es rendelet 7,3 millió eurót szán az elkövetkezendő 7 évre, amit január 1-től eh, ez a program január 1-től fut 2020 eh, végéig. A fő célja ennek a programnak az euróhamisítás elleni fellépés, így eh, segítjük elő a versenyképességet, illetve a közfinanszírozás fenntarthatóságát. A programot modernizáltuk, egyszerűsítettük, különösen a résztvevők elfogadható költségei vonatkozásában, valamint az elfogadható tevékenységek vonatkozásában. A rendelet megerősített intézkedéseket tartalmaz a monitorozással, a jelentéstétellel, illetve az értékeléssel kapcsolatban minden kedvezményezettől ilyen jelentést fogunk kapni. Ez azt jelenti, hogy pontosabb és naprakészebb információval tudjuk ellátni a parlamentet is, meg a tanácsot is. Emellett különböző cselekvési programokat is előír a bizottság számára. Nos, hogyan kívánjuk ezt végrehajtani? Éves munkaprogramokat fog a bizottság létrehozni. Az első éves munkaprogramot a bizottság 2014 májusában el is fogadta. Az Európai Bizottság végrehajtja ezt az éves munkaprogramot, megint csak a rendelet értelmében ad juttatásokat, és különösen azokat a régiókat célozza meg, amelyek, ahol az euró veszélynek van kitéve. A különböző finanszírozott fellépések olyan fellépések, amelyeket az alap jogszabály is tartalmaz, tehát együttműködünk továbbra is a kompetens hatóságokkal, workshopokat, szemináriumokat, technikai és taktikai képzéseket finanszírozunk, tanulmányokat készítetünk, ilyen jellegű fellépéseket hajtunk végre az unión kívül és az unión belül is. A 2014-es munkaprogram 925 ezer eurót jelent, az 2014-es éves munkaprogram a Periklész stratégián nyugszik. A Periklész stratégia egy olyan dokumentum, amit a tagállami hatóságok szakértőivel készítünk. Emellett ehhez hozzájárulnak a bankok, a pénzintézetek, valamint az Európai Központi Bank is, valamint az Európolnak is van inputja ebbe a folyamatba. A peringlész prioritásokat ezekkel a szakértőkkel beszéljük át, és döntjük el, hogy milyen új keletű veszélyek fenyegetik az eurót a hamisítás miatt Európában vagy Európán kívül. Ami a prioritásokat illeti, a 2014-es munkaprogramban olyan prioritásokat határoztunk meg, hogy azokban a tagállamokban, ahol a gyártás és a disztribúció problémát okoz, eh, odafigyelünk, valamint a Balkán régióra, Törökországra, mint jelölt országra, valamint a periférián elhelyezőkedő országokra figyelünk oda, valamint azokra a területekre, ahol konkrétan hamisítási veszélyt azonosítottunk. Emellett a Magreb régiót is célba vettük, ott a francia és olasz hatóságokkal együttműködve fogunk eljárni, mert ott hamisított euró bankérméket és jegyeket hoznak forgalomba. Dél-Amerikára is újabban oda figyelünk, mert az egy új forró pontja az euró hamisításnak. Valójában ezek a hamisítási tevékenységek azok nem csak az eurót illetik, hanem a dollárt is, tehát és ráadásul ezek kapcsolódnak más szervezett bűnözés jellegű bűncselekménnyel, például az a kábítószercsempészettel vagy a pénzmosással is. Tehát Kolumbiára konkrétan odafigyelünk, és azon belül is konkrét régiókban a az amerikai rendvédelmi szervekkel együtt kiképezzük a helyi hatóságokat. Mi az éves munkaprogramnak az eddigi megvalósultsági szintje, mert látjuk már azt, hogy gyakorlatilag fél éve folyik a munka, a megvalósítás. Nos, egy első támogatási felhívást már kiadtunk. Az első határidő már le is járt. Négy pályázat érkezett, három pályázat kapott is pénzt. A spanyol rendőrség például pályázott, egy intézmény építő tevékenységet akarnak Közép-Amerikában létrehozni, az euró védelmére akarják kiképezni a helyi hatóságokat, valamint a helyi pénzügyi szervezeteket. Van egy francia támogatás is. A francia bűnügyi rendőrség kapott egy tanulmányra támogatást. Franciaországon belül és azon kívül is tanulmányozzák az elkövetői profilt, illetve milyen az elosztó hálózat Franciaországon belül, és végezetül a harmadik sikeres projekt, amit finanszíroztunk, az egy olasz projekt volt, az olasz gazdasági és pénzügyi minisztérium a Magreb, a magrebi partnerek képzésére indít egy projektet, ebbe belefolynak egyébként a spanyol és a francia hatóságok is. A költségvetés többi részét célzott fellépések formájában költjük el, ezeket hívjuk procured actioneknek. E, itt e, szemináriumok, workshopok kerülnek megrendezésre, ezeket a szemináriumokat és a workshopokat e, különleges Europol szakértőkkel, EKB szakértőkkel együtt tartjuk. Ambícióink szerint ezeket a fellépéseket az alábbi témákban szervezzük meg, egy terep workshopot tartunk a török hatóságoknak, mert Törökország egy olyan ország, amely gyakorlatilag veszélyes euróhamisítás szempontjából, egy nagy országról van szó, közeli ország, és úgy gondoljuk, hogy, és a szakértőink is úgy gondolják, a kockázatelemzés ezt mutatja, hogy jövő év elején eh, nagyon is érdemes Törökországban egy szemináriumot tartani. Emellett az Európai Központi Bankkal és az Európollal megszervezzük az euróvédelmének harmadik nemzetközi nemzetközi konferenciáját Frankfurtban, ahova elhívjuk az összes érdekeltet és jelentős szakértőt, aki ezen a területen aktív, és végezetül megint csak megpróbálunk egy célzott támogatást nyújtani az egyik súlyos hamisítási régióban, a kolumbiai Káli régióban hadd villancsam most fel a jövőt, mint ahogy önök is tudják, az euróvédelme a Periklés programon belül e, átkerült az Olafra, a Alaftól a DG Ekfinre, e, aminek az volt az értelme, hogy egy főigazgatóság kezelje az euróra vonatkozó összes kérdést. November 5-től tehát Moszkovici úr hatáskörébe került ez a, ez a téma. Marco Butti volt a főigazgató eddig, az Olaftól tehát átkerül az ECFIN-re ez a téma, november 5-től már át is került. Ez egy átszervezési eh, ez egy átszervezési döntés volt. Valójában eh, az átszervezés január 1 lép hatályba. Moszkovici úr lesz tehát eh, lesz felelőse az euró hamisítás elleni védelmének is. Mi a 2014-es programot továbbra is monitorozni és értékelni fogjuk, és eh, ahogy azt a jogszabályok is írják, előírják számunkra, önöknek benyújtunk egy kidolgozott éves jelentést a 2014-es munkaprogram végrehajtásáról 2015 elején ez a régi 13-as cikkben szerepelt, illetve egy folytatjuk a 2015-ös munka előkészítését a munkacsoportban. Emellett nyomást gyakorlunk, illetve felkérjük az Egyesült Királyságot arra, hogy ők is ratifikálják a nem euró tagállamhoz tartozó tagállamok sorában a jogszabályt, ugyanis a nem eurót használó tagállamok is nagyon sikeresen részt tudnak venni ebben a programban. Szeretnénk, hogyha a brit parlament minél hamarabb ratifikálná ezt a jogszabályt. Köszönöm a figyelmet. Thank you very much. Köszönöm szépen, Kó úr. Ez annyira átfogó ismertetés volt, hogy nekem legalábbis nincsenek kérdéseim. Köszönöm szépen, hogy ismertette a programot és a végrehajtást. Természetesen nyomon követjük a további munkát is. Köszönöm. The next point. A következő napi rendi pontunk egy ismertetés az Európai Bizottság részéről a 2014-es évi munkaprogram az uniós fellépések és a sürgősségi segély finanszírozása, a menekültügyi migrációs és integrációs alap, a belső biztonsági alap, a külső határok és vízumügy, valamint a belső biztonsági alap a rendőrség együttműködés témájában. Szigán asszony az egyik vendégünk, a DG Home főigazgatója. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Ő fogja ismertetni ezt a három programot. Parancsoljon öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszöntök mindenkit, tisztelt képviselők. Nagyon örülök, hogy eljöhettem ma önökhöz, és röviden bemutathatom önöknek az említett programokat. Éves munkaprogramról van szó, a 2014-es évi munkaprogramról a közelmúltban tartott üléseken már egy előzetes áttekintést kaptak a, a nemzeti programokra vonatkozó alapokról. Emlékeznek, ugye két alapot hoztunk létre, hogy 2014 és 20 között támogassuk a programjainkat. A menekültügyi migrációs és integrációs alap az egyik. Ezek eredményorientált programok, alapok, az a céljuk, hogy, kevés, hogy rugalmasabb legyenek, és egyszerűbb pénzügyi eszközöket nyújtsanak. Jobban tudjunk így politikai eredményt felmutatni, és egy európai többlet értéket biztosítani. Ezen alapokat pénzügyi szempontból két módon lehet kezelni. Egyrészt a nemzeti programok által, közös irányítás formájában, a többéves pénzügyi programok jóváhagyását követően a tagállamok kapják ezen összegeket, és az illetékes állami hivatalok, hatóságok azok, akik kezelik ezeket. És van egy központi irányítás is, amelynek során az Európai Bizottság dönt a különböző tagállamokban finanszírozott programokról, és ezeket közvetlenül a bizottság irányítja az éves programok alapján has, érdemes hangsúlyozni, hogy a belügyi, a belbiztonsági alapok keretében, noha ezek éves természetűek, egy stratégiai és több éves szempontból is terveztük ezen programokat. Fontos, hogy stratégiai és operatív kapcsolatuk legyen a tervezett fellépésekhez, a jövőbeli programokhoz. A 2014-es éves program elfogadása nagy kihívásokat jelentett, ugyanis későn sikerült csak az alapjogi aktust jóvá hagyni a pénzügyi eh, tárgyalások miatt. Ugyanakkor az Európai Bizottság ezeket eh, elfogadta, három éves eh, munkaprogramot. A határvédelem témájában augusztusban kb. 100 millió euróval lett ez felruházva, és így lehetővé vált az, hogy a belügy területén, a biztonság területén reagáljunk a különböző igényekre. Szakpolitikai párbeszéd folyt, nyilván emlékeznek arra, hogy amikor a nemzeti programok helyzetét megvitatták, az egyik fontos releváns pont az volt, hogy most első alkalommal használtunk fel egy olyan eszközt, amelyet a szakpolitikai párbeszéd keretében most hoztunk létre, így a tagállamok találkoznak, hogy az átfogó több éves prioritásokról egyeztetnek a 7 éves időszakra nézve. akkor került erre sor, amikor a tagállamok és mi is kidolgoztuk a programokat, hogy megkönnyítsük a későbbi munkát. Amikor egyeztettünk, felhasználtuk ezt a lehetőséget arra is, hogy egyeztessünk a tagállamokkal arról, hogy milyen projektek eh, a fontosak, érdekesek a tagállamok számára, és melyek képviselnek többletértéket, uniós többletértéket. A prioritásokat pedig a szakpolitikai prioritások fényében választottuk ki, a ügyi vonatkozású, a belbiztonsági vonatkozású témák voltak ezek. A második dolog pedig, amit szeretnék kifejteni, az az, hogy mi volt számunkra, meg voltak számunkra a fő aspektusok, amelyeket figyelembe vettünk az éves munkaprogramok kidolgozása során. Megint csak meg kell ismételjem azt, ami számukra egyértelmű, a fő érv, amelyet figyelembe vettünk, ez az EU többletérték, itt arról van szó, hogy az európai dimenzió erős kell, hogy legyen, és Európa szerte megjelenő prioritásokat kell támogatnunk. Amit megint figyelembe vettünk, az az, hogy a nemzeti programokkal való kiegészítő jelleg érvényesül-e a jövőre nézve, és itt megint visszatérnék arra a mechanizmusra, amelyet korábban használtunk, ugye a szakpolitikai párbeszéd, amikor már a jövőbeli nemzeti programokról beszéltünk, ezt az információt megpróbáltunk összegyűjteni, hogy a későbbiekben ezt a kiegészítő jelleget értékeljük. Egy további lényegi elem, ami elég új is, ez a transnacionális több ügynökségre kiterjedő dimenzió. Itt ugye a gyakorlati együttműködést szeretnénk elősegíteni, az ügynökségekkel. Tehát itt a gyakorlati együttműködésen, a szakpolitikák végrehajtásán van a hangsúly. Egy további fontos elem a külső dimenzió, az ehhez köthető fellépések, a harmadik országokkal való kapcsolatok, valamint az egyéb EU-s pénzügyi eszközökkel való kiegészítő jelleg a strukturális alapok, a szociális alapok jönnek itt szóba, valamint a külpolitikai eszközök. Ezen aspektusok mentén próbáltuk a kiegészítő jelleget értékelni, hogy elkerüljük a finanszírozás megkettőzését, és végezetül a sürgősségi támogatás nyújtás szintén az éves programok keretébe tartozik, ezt is szeretném egy kicsit részletesebben kifejteni. Ha megengedik, említenék néhány példát a három éves munkaprogram elérhető és a szükséges információt rendelkezésükre tudjuk bocsátani, de szeretnék néhány példát említeni, és az összegeket is megjelölni, A menekültügyi migrációs és integrációs alap esetében a 2004-re különített összeg 37,4 millió, amiből 25-öt a sürgősségi segítségnyújtásra különítettük el, a többi pedig az EU-s fellépés finanszírozására szolgál. Itt olyan projekteket, fellépéseket említhetünk meg, mindenek előtt egy rendkívül fontos, amelynek a célja azonosítani és elősegíteni a bevált gyakorlatokat a menekültügy terén. Itt ugye a különleges szükségletek azonosításáról van szó, gyermekek, nők a célpontok itt, és ingyenes információhoz való hozzájutást kívánjuk elősegíteni, valamint a védelemre szorulókat támogatni. Egy további érdekes példa, egy kísérleti projekt az információs kampányokról, ezen információs kampányok úgy jöttek létre, hogy a kockázatokat és a veszélyeket megelőzzük, az illegális bevándorlás által képviselt veszélyeket, és láthatják, hogy a végrehajtás során is együttműködünk a tagállamokkal és a különböző szervezetekkel, mint az IOM vagy az UNHCR. Nigerben említhető az egyik példa, a másik példa pedig egy olyan projekt, amelyet Etiópiában és Szudánban hajt végre az UNHCR. A különböző fellépések végrehajtásában támogatunk a földközi tengeri task force-szal. Született ugye egy határozat arról, hogy a jövőre nézve melyek a fő feladatok a mediterrán a földközi tengeri Task Force számára. Van egy további érdekes projekt, a az emberi kereskedelem áldozatainak visszatérését és integrációját hivatott elősegíteni Albánia, Marokkó és Ukrajna a célországok, amelyeket támogatunk. Itt is megemlíthetnék egy példát, ez azonban egy horizontális eszköz, egy eléggé innovatív eszköz, a mobilitási partnerség megkönnyítését elősegítő eszköz. Itt teszek róla említést, de valójában ez egy olyan projekt, amely minden 2014-es munkaprogramban megtalálható, mind a három alap esetében, tehát nem csak a menekültügyi, migrációs és integrációs alapnál, hanem a külső határoknál és a rendőrségi működésnél is. Ez egy innovatív eszköz, ahogy említettem, amelyet mindhárom alapból finanszírozunk, így próbálunk ugyanis rugalmasak lenni és támogatást nyújtani olyan országoknak, amelyek a mobilitási partnerség témájában együttműködnek velünk. Megint csak egy globális megközelítést követünk. Az a célunk, hogy javítsuk az együttműködést ami a belső biztonsági alap a külső határok és a vízumügy témájában. 15,7 millió az elkülönített összeg, ebből 8,9 vonatkozik az uniós fellépésekre, többi pedig a sürgősségi segélyekre. Mely projektek tartoznak ide? Itt főleg a Schengeni értékelési mechanizmus, az Euroszúri együttműködés, az, amit meg kell említenünk, például a technikai kapacitásépítést próbáljuk előmozdítani, amelyek által a kisebb hajókat is be tudják azonosítani, a harmadik országokkal való együttműködést próbáljuk erősíteni. Itt tehát gyakran a regionális képzési programok, a tájékoztatás, nyújtás és az információ csere áll a figyelem középpontjában, valamint a technikai szakértők felkészítése, ami rendkívül fontos, hiszen itt gyakran nagyon bonyolult határigazgatási kérdésekkel állunk szemben. A belső biztonsági alap a harmadik alaprendőrségi együttműködést segíti elő. 49,5 millió eurószeggel rendelkezik. Itt a sürgősségi segélynyújtást nem terveztük, a projektek pedig a rendészeti együttműködést kívánják támogatni a gazdasági bűncselekmények felderítésében, az internetes bűnözés, a gyermekekkel szembeni bántalmazás terén nyújtott együttműködés és egyéb fellépések egyéb felépéseket is támogattunk a 2014-től 17-ig terjedő időszakban. Az emberkereskedelem és a radikalizációval szembeni fellépés, illetve az internetes bűnözés azok a területek, amelyeket meg kell említenünk, és a válságkezelési kapacitás építést is támogatjuk. Ami a végrehajtást illeti, láthatták, hogy említettem, hogy augusztus elején került, so, került elfogadásra ez a program, úgyhogy a harmadik, negyedik, negyed évben kerül majd sor a végrehajtásra, úgyhogy a pályázatokat kiírtuk, és a különböző megállapodások tárgyalása is folyik, a támogatás nyújtó megállapodások megkötése. Ellenőriztük mindazt, ami szerepel a programokban, Úgyhogy mindent tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy az értékelés teljes körül legyen. Ami az eladást illeti, lassan lezárom, de még a sürgősségi segítségnyújtást megemlíteném, hiszen ez is részét képezi az éves programoknak és a két említett alapnak. Érdemes ezt megemlíteni, ugyanis ha összevetjük a korábbi mechanizmusokkal, a segítségnyújtási mechanizmusokkal, akkor megfigyeltünk bizonyos változtatásokat. Ezen változások célja megint csak az egyszerűsítés, és az, hogy az eszközök felhasználóbarátabbá váljanak, és így gyorsabban és hatékonyabban tudjunk a váratlan helyzetekre reagálni, amikor erősödik a migrációs nyomás, és a belső biztonság miatti eh, váratlan helyzetek. A támogatás a, lefedheti a kiadások 100%-át, ez az egyik újdonság, a másik pedig az, hogy egyszerűsíteni kívánjuk a folyamatokat, éppen ezért a tagállamok annak érdekében, hogy felhasználhassák ezen, adatok, ezen elemeket, már nem kell felülvizsgálniuk a programjaikat. Ezt ugyanis az éves program részeként terveztük, és a következő lépésekben kötik meg a megállapodást a támogatásokról, Mindenesetre az eljárás egyszerűsödik, ugyanis könnyebbé válik a folyamat. Ami pedig a hatályt illeti, ez bővült, Korábban szűke volt az alkalmazási kör, most azonban a külső dimenzió is ide tartozik, és a segítségnyújtás, valamint az ISF rendőrség is ide tartozik. 2014-re ezt nem tervezzük, de 15-re már valószínűleg igen. És egy további lényeges különbség az, hogy mielőtt a sürgősségi segélyek végrehajtási időszaka korábban 6 hónap volt, most az éves munkaprogram rögzítheti ezt az időszakot. 2014-ben 12 hónapot helyeztünk kilátásba, így a tagállamok számára hosszabb idő nyílik a végrehajtásra. Ami pedig a támogatási kiadásokat illeti, ez is szerepel a megállapodásokban, és az uniós ügynökségek közvetlenül kaphatnak támogatásokat. Mekkor az az összeg, amelyet elkülönítettünk 2014-re? Nos, ezt az összeget úgy döntöttük el, hogy értékeltük a korábbi évek tapasztalatát, a korábbi évek szükségleteit. A 2014-es év még mindig sajátos, ugyanis későn került sor a munkaprogram elfogadására, de 2015-re nézve ez indikatív. Ugye az ISF határok esetében 6,1 számos tagállam felvette velünk a kapcsolatot, Olaszország, Görögország, Ciprus, akik igényt tartanak az ilyen sürgősségi segítségnyújtásra. És Ciprus által benyújtott kérelmeket értékelni fogjuk, figyelembe véve a különböző kritériumokat, mint a javasolt fellépése költséghatékonysága, európai többletértéke, és az értékelést követően térhetünk át a további lépésekre, ami az menekültügyi migrációs és integrációs alapot illeti, ott 25 millió eurót különítettünk el. Segítségnyújtást, sürgősségi segítségnyújtást kért Olaszország, Görögország, Franciaország és Ciprus. Ennek összege 23,1 millió euró. Tájékoztatott az ELSZO arról, hogy vannak egyéb kéremek is, úgyhogy ezek értékelése folyik azon kritériumok mentén, amelyeket említettünk, és ezt követően tesszük meg a további lépéseket. Mindez ugye a 2014-es év tapasztalatai segítségünkre lesznek a 2015-ös projektek kidolgozása során, és reméljük, sőt biztos vagyok abban, hogy kapnak majd tájékoztatást a 2015-ös munkaprogramról is, de ez volt most az első alkalmunk, hogy a 2014-es munkaprogramról beszéljünk. Köszönöm szépen, és ha volnának kérdések, észrevételek azokra, nagyon szívesen reagálok. Köszönöm szépen, Szigán asszony. Ketten kértek szót. Először is Zippel asszony az SND részéről. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Egyáltalán nem a programokra irányuló közvetlen kérdést tennék fel, hanem egy definíciós kérdésem lenne, amely természetesen összefügg a programokkal, különösen konkrét felhasználást illetően. Németországban tegnap megünnepeltük a falleomlásának 25. évfordulóját, és amíg elértünk odáig, addig az emberek a határokon meghaltak, néha segítséget vettek igénybe, hogy az akkori NDK területét elhagyják. Nos, az lenne a kérdésem, hogy a belső biztonság, illetve a menedékjog migrációs programok esetében mindig arról szólunk, hogy az ember csempészek ellen fel kell vennünk a harcot. Ezért az lenne önhöz a kérdésem, hogy a bizottságban van -e egy definíció, egy világos definíció, amely lehatárolja az ember csempészt és az embereket szállító személyeket, és ez utóbbiak esetében a bizottság definíciója minden esetben kriminális szervezetre utal, vagy nem. Aztán a szíriai menekültek, akik egy ilyen szerító szemét vesznek igénybe, mert nem tudják, hogy hogyan érhetnének el egy biztonságos országot, nos, ők is, ezen személyek is bűnözőnek minősülnek el a bizottság definíciója szerint. Köszönöm, Verzsi asszony a részéről. Teszi fel a következő kérdést. Oui, merci. Köszönöm szépen. Nos, én a bevándorlási politikára szeretnék utalni, amikor a pénzügyi keret, a többős pénzügyi keret előkészítések vitája zajlott, akkor a parlament igencsak ragaszkodott egy egyensúlyhoz a menedékpolitikák tiszteletben tartása, az integrációs politikák tiszteletben tartása, és azon politika között, amelyet én magam biztonságinak neveznék a határunk biztonságos tételét illetően. Nagyon sok példát hallottam a határok biztonságos tételét illetően, kevesebbet hallottam arról, ami az integráció területén zajlik, vagy az letelepítés területén. Itt van egy újítás ezen új programokban, ez a harmadik országokban foganatosított felépések finanszírozása. Nos, ott is van még némi kétségem, beleértve azon országokat, amelyekkel vannak megállapodások, Etiópiára, Szudánra utalhatok. Voltak felvilágosító kampányok az illegális bevándorlás vonatkozóan ezen országokban, Noha az emberi jogok helyzete ezen országokban siralmas, ez az ok, ami miatt az emberek ide beutaznak. Tehát itt a kockázatokra való utalás azokban az országokban meglehetősen furcsának tűnik, hiszen ők a halál elől menekülnek a mi országainkba. Aztán itt van Albánia, Ukrajna és Marokkó esete az csempészetet illetően. Most érdekelne engem, hogy a főigazgatóság szerint ezen programok az emberi jogok tiszteletben tartásával zajlottak, és milyen nyomon követésük van az egyes országokban az emberi jogok tiszteletben tartásának beillesztését, illetően ezen programokba megerősítik a tagállamok kapacitását, hogy jobban tudjanak a kisebb vízi járművek esetében cselekedni. A földközi tenger területén nagyon sok potenciális menedék kérő van, 80-95 százalék is akár. Elnök úr, rögtön be is fejezem mondandómat. Tehát 80-85 százalék a személyeknek potenciális menedékkérő. Hogyan lehet tiszteletben tartani az önök vitái keretében a menedékhez való hozzáférést, milyen segítséget nyújthat ehhez a főigazgatóság, hogy a menedék jog hoz való hozzáférés joga tiszteletben tartódjék. Aztán itt egy úttörő projektről is szó volt, a külső határok felügyeletét illetően az EU-ban. Nos, ezen projektnek a célja főleg tanulmányok készítése volt, és stabil információk nyújtása a határellenőrzéseket illetően. Tudjuk, hogy a bizottságnak vannak nehézségei megbízható információk beszerzését illetően a tagállamoktól. Ön elmondta, hogy ezen projektek beillesztődnek majd a 2015-ös programba. Érdekel, hogy hol is tartanak ezek. we have a request. Vég, végezetül Csavasz asszony, zöldek. Köszönöm. Köszönöm. Új vagyok a parlamentben, és ezek a finanszírozási eszközök számomra teljesen újak. De hogyha ezeket megnézem és meghallgatom, amit elhangzott, akkor felmerül bennem néhány kérdés. Itt van például a katasztrófa helyzetben nyújtandó segítség. Nos, én úgy véltem, hogy ez egy UNHCR-en keresztül zajló segítségnyújtás, vagy egy nagyobb menekültügyi szervezet részéről. Azonban, hogyha jól értettem, akkor ez a segítségnyújtás, vészhelyzeti segítségnyújtás olyas valami, amely EU országok részére kerül nyújtásra, ahol hirtelen nagy migrációs nyomás alakul ki. A katasztrof a helyzetekben nyújtandó segítségén úgy véltem, hogy az EU-n kívüli országok részére biztosítódik. Ön nagyon keveset beszélt arról, hogy mit is teszünk az ilyen vészhelyzetek megelőzése céljából. Hogy megelőzzük, hogy ilyen sok embernek kell ilyen életét kockára tennie és ide jönnie Európába. Aztán ön Beszélt az áradások, asszályok példáiról, katasztrófa helyzetekre vonatkozó példákról. Nagyon sok más katasztrofális helyzet is arra ösztönzi az embereket, hogy Európa utazzanak. Nos, ezen finanszírozási eszközök tartalmazzak-e megelőző intézkedéseket, amelyekkel az ilyenfajta katasztrófa helyzeteket el lehetne kerülni Európán belül, illetve kívül? Is another request for the floor by... Köszönöm. Ferrara úr. EFDD, asszony EFDD. Oh. Köszönöm. Nos, lenne itt egy kérdésem, hogyha ellenőrzéseket végeznek ezen források esetében, hogy ellenőrizzék, hogy a cél az megegyezik -e a források által elért eredményekkel. Nos, Olaszországban továbbra is különböző migrációs menedékügyi és hazaterepítési források kerülnek, de továbbra is fennáll a vészhelyzet és a mély válság Olaszországban ezeken a területeken. Tehát itt felmerül bennem, hogy itt vajon a célkitűzések nem helyesek ezen források esetében, vagy pedig egy szakadék a célok között, és az adott projektek, programok valós elért eredményei között. Köszönöm. So, uh, the floor goes back to you. Uh, Önér szó válaszolhat ezekre a kérdésekre, illetve esetleg egyéb részleteket is adhat. Köszönöm. Azt gondolom, hogy fontos megismételni, hogy itt a 2014-es éves munkaprogramokról van szó. Ezeket nem lehet elvonatkoztatva nézni. Ezek kiegészítik a nagy pénzáramlásokat, amelyek a nemzeti programokon keresztül mennek, e, és e, ugye ezeket a nemzeti programokat a tagállamok nyújtják be, e, mi elfogadjuk, azokat megvalósítják, és azok pedig a 7 éves pénzügyi terv részét képezik. Ezt a pénzt a tagállamoknak adjuk, a tagállamok valósítják meg a programot, ami az éves munkaprogramot illeti. Itt a, arról a pénzrészről van szó, amelyet mi magunk menedzselünk, és kiegészítő jelleggel egyes projekteket felkarolhatunk, kiegészítve a nemzeti programokat, illetve a tagállamok által elvégzett feladatokat. Tehát érdemes ezt az egészet így egységében látni, és megbízni magában a folyamatban, mert mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ellenőrizzük, monitorozzuk mindezt van egy egyensúly a végrehajtásban, a prioritások végrehajtásában. Nem szabad egy kiegyensúlyozatlan helyzetet feltételezni, hogy valamire jobban koncentrálunk, valamire nem. Nagyon fontos célkitűzés volt ennek az új mechanizmusnak a használata. Voltak ugyanis az összes eszközre és alapra kiterjedő ilyen összkonferenciák, amikor is a tagállamokkal leülhettünk, és elmutathattuk neki, elmondhattuk nekik, hogy nekik, kell, nekik be kell építeniük a prioritásainkat a nemzeti programokban, vagy az éves munkaprogramokban, valahol összességében ennek az egésznek egy kiegyensúlyozott képet kell a, adnia, és meg kell, hogy valósuljanak azok a prioritások, amelyeket fontosnak tartunk. Én már mondtam néhány példát a 2014-es projektekre, és pont azért, mert mondtam már példát, ezért most csak utalnék a többi példára, amely a szövegben szerepel, a szöveget el tudjuk küldeni, nyilvánosan elérhetőek, de el is küldjük, megnézhetik az összes fellépést, amely ott szerepel, és elkezdhetjük a párbeszédet ez alapján. Nem akarom most abba néhány példába kapaszkodva azt a benyomást kelteni, mint csak az a néhány példa létezne szó van az emberkereskedelemről, embercsempészésről valóban. Mi ott figyelembe vesszük a saját definícióinkat, illetve a stratégiát, nem keverjük össze a dolgokat, nem arról van szó, hogy csak az éves munkaprogramban szerepelnek ezek, hanem kitérünk például az integrációra, a nemzeti programokban, illetve a menekült jogra a nemzeti programokban, itt totális képet próbálunk vizsgálni. Ami a, a, a e, szükségeszközöket illeti, a sürgősségi eszközöket illeti, ezek arra szolgálnak, hogy egy hirtelen támadt helyzetben fellépjünk. Ez már korábban is létezett, ez más, mint mint az a fenntartható folyamat, amely bizonyos eredményeket akar elérni, és amely a nemzeti programokban szereplő prioritások végrehajtásáról szól. A ö, sürgősségi eszköz az nagyon fontos, de nyilvánvalóan nem helyettesítheti azokat a fenntartható, hosszú távú folyamatokat, amelyeknek a célja, hogy javuljon a helyzet az egyes tagállamokban. A, a kísérleti projektek, amikről beszéltünk, azért említettem ezeket, mert most először fordul elő, hogy ilyesmivel foglalkozunk, és amennyiben a globális megközelítést akarjuk alkalmazni a migráció témájához, akkor be kell vonni a kibocsátó országokat, tranzitországokat. Eddig nem tettük, meg kell nézni, hogy az első projektek hogyan alakulnak. Nyilván, mint minden más fellépést, majd ezt is elemezni fogjuk. Megnézzük, hogy meghozta azokat az eredményeket, amit vártunk, amiket vártunk, vagy sem. A monitoring folyamatban ez már le is van tervezve nem csak a berliniek ünnepelték a 25 évvel ezelőtti eseményeket, hanem azt gondolom, hogy Berlinen kívül is sokan, és tényleg örülhetünk ennek az ünnepnek, jó dolog erre vissza emlékezni, és amikor az európai integrációról is beszélünk. Köszönöm. For reminding us. Uh, köszönöm, köszönöm azt is, hogy emlékeztetett bennünket azokra az ünnepekre, ahol egyébként Martin Schulz is részt vett, a parlamentünk elnöke, és ő arról beszélt, hogy előfordulhat, hogy új falak épülnek, vagy vigyáznunk kell, hogy ne épüljenek új falak Európában. Figyeljünk oda. Köszönöm, hogy itt volt és beszámolt nekünk ezekről a programokról. Szeretnék rámutatni arra, hogy ez az uniós programokról szólt most itt a bevándorlással kapcsolatos menekültügyi, migrációs és integrációs alap eh, témájában eh, nemzeti programokról is eh, akarunk majd hallani, illetve arról, hogy milyen készültségi szinten állnak ezek a programok. Nyilván hamarosan további információkat kapunk. Köszönöm, hogy eljött. Dear colleagues, um, the next... Kedves kollégák, következő napi rendi pontunk a C-tematikus főosztály által készített az Európai Büntető Igazságszolgáltatási Térségről szóló két tanulmány főbb megállapításainak ismertetése az Eurojust és Europol modernizációja, az Európai Főügyészi Hivatal létrehozása, emellett a bizottságunk most tárgyal különböző rendelettervezeteket is, és azt szeretnénk, hogy a jövőbeni, jövőbeni rendeletek és jogszabályok kiegészítsék, illetve kiavítsák a fellelhető hibákat, és hogy a parlamentünk jobban tudjon működni. Ennek érdekében kérte a parlamentünk ezt a két tanulmányt, az egyik az intézményközi együttműködésről, illetve bocsánat, az ügynökségek közötti együttműködésről szól, a másik pedig az adatvédelmi rendszerről. Itt vannak a szerzők. A konklúziókat már köröztettük. Szeretném üdvözölni a szerzőket. Örülök, hogy eljöttek. Um, to my left, uh, we have... Jobbomon, Anna Weinberg professzor ül, Weinberg professzor, az Európai Tanulmányok Intézetének igazgatója az ULB Brüsszeli Egyetemről, jobbomon pedig Dehert professzor, az alkotmányos, alkotmányossággal foglalkozó kutatócsoport igazgatója, interdisziplinális jogi tanulmányok tanszékének igazgatója, a jog, tudomány, technológia és társadalom elnevezésű kutatócsoport központi tagja az ULB-nél. Üdvözlöm Önöket itt, és most megadom a szót Weinberg asszonynak 10 percben. Very much, Mr. President. Um, thank you very much for assigning Köszönöm szépen, hogy megbíztak, megbíztak, megbíztak bennünket ezen tanulmány elkészítésével. Ine Farmada és Chloe Blier is segítségemre voltak ez a jelentés kidolgozásában, és szeretnék meg, szeretném megköszönni a különböző gyakornokoknak és szakértőknek is a hozzájárulásukat. Tudják, hogy több ügynökség és testület létezik a szabadság, az igazságosság és a biztonság területén. Ők mind hozzájárulnak munkánkhoz szakértelmükkel. Az, egy, az ügynökségek közti kapcsolatokra terjed ki a vizsgálatunk, az Europol, a Eurojust, az Európai Igazságügyi Hálózat, az IGN, az Európai Csalásellenes Hivatal, valamint a jövőbeli Európai Ügyészség a kiegészítő jelleg, a konzisztencia és az Európai Uniós ügynökségek közti jó együttműködés természetesen kulcsfontosságú egy multidisziplináris megközelítés szempontjából, és hogy valóra váltsuk a szabadság, a biztonság és a érvényesülésének térségét. Ugyanakkor az átfedések és a szürke zónák a különböző mandátumok között nyilván elkerülhetetlenek, és ezek nem mindig jelentenek hátrányt, hanem bizonyos esetekben akár előnyösek is lehetnek. Ugyanakkor különösen, amikor átfedések jelennek meg, akkor a zöggenőmentes együttműködés kulcsfontosságú, és fontos, hogy az érintett ügynökségek és testületek kéz a kézben dolgozzanak, tiszteletben tartva egymás mandátumát és szakértelmét annak érdekében, hogy elérjék a célokat. Számos akadály az ilyen kiegészítő jelleg megteremtését nehezíti azonban. Így például vannak különbségek az EU ügynökségek és testületek között abban a tekintetben, hogy különböző nemzedékű szervezetekről van szó. Egyek már létrejöttek, mások azonban még mindig a létjogosultságukat és a többletértéküket kívánják bebizonyítani, különböző logikákat követnek az Európai Ügyészség vagy az OLAF, például egy nemzetek feletti logikát követnek, míg az igazságügyi hálózat, a Eurojust és a Europol egy kormányzat közi logikát követnek, és ezek inkább szolgáltatás szolgáltatásokat nyújtanak a nemzeti hatóságoknak. Az EU ügynökségei és szervei különböző mm, kultúrákat fémeleznek. Az OLAF például administratív, a Europol rendészet irányultságú, az igazságügyi hálózat, az EPP és a Eurojust pedig inkább az igazságügyi együttműködésre törekszenek. Fontos különbségek figyelhető meg a struktúrájukat tekintve is, a költségvetés és a források tekintetében is a nemzeti büntetőjogi rendszerek közti különbségek is érintik természetesen az ügynökségek közti kapcsolatrendszert. Például az a tény, hogy a rendőri hatóságok feladatai eltérnek az Egyesült Királyságban és Franciaországban, ez pedig befolyásolja a kompetencia felosztást a Europol és a Eurojust között. Általánosságban véve szükséges egy átfogó megközelítés, ez azonban hiányzik, amiatt, hogy a rendőrség és az igazságügyi együttműködése különböző félgazgatóságok foglalkoznak, különböző szolgálatok az Európai Bizottságon és a tanácson belül. A személyi kapcsolatok az különböző ügynökségek és szervek személyzete között valamint ezeknek a kapcsolatai a nemzeti hatóságokkal szintén fontosak, és ez befolyásolja a különböző szervek és ügynökségek munkáját. Végül pedig, ami a különböző jogalkotási eszközöket illeti, ezek csak korlátozott rendelkezéseket tartalmaznak az együttműködésre nézve. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatban az ügynökségek közti együttműködés messze menőleg az ügynökségek kezébe kerül és rájuk hárul. A tanulmányunk célja az, hogy elemezzük a jelenlegi helyzetet és az előrelátható fejleményeket, azt, hogy hogyan alakul az ügynökségek közti kapcsolatrendszer. A bevált gyakorlatokra szeretnénk rámutatni, a nehézségekre, és amennyiben lehetséges, szeretnénk javaslatokat tenni arra, hogy hol javítható a helyzet. Két részre osztjuk ezt a tanulmányt. Az egyik rész az ügynökségek közti együttműködésre vonatkozik a súlyos határon átnyúló bűncselekményekkel szembeni fellépés terén, a második rész pedig az úgynevezett PIF területre terjed. Ami ezt az ismertetést illeti, a Eurojust és az EGN, valamint az OLAF és a többi EU-szerv közti kapcsolatot félre kell tegyük. Most csak az Európolra helyeznénk a hangsúlyt, és az Európa Ügyesség létrehozásáról szeretnék beszélni. Először is, ami a Europol és a Eurojust kapcsolatát illeti. A Europol és a Eurojust között annyi az eltérés, mint a közös pont. A Europol a Maastrichti harmadik pilléren belül jött létre, hierarchikus a struktúrája és a rendészeti pragmatizmus alapján jár el, míg a Eurojustot később hozták létre az Amsterdami Szerződés harmadik pillérén belül, eh, kollegiális a struktúrája és határozott igazságügyi eh, természetű rendkívüliek a különbségek a két ügynökség rendelkezésre álló források tekintetében is. Az különbségek ellenére a Europol és a Eurojust két testvér ügynökség, ugyanis a hatáskörük is közös, nevezetesen a határon átnyúló bűncselekményekkel szembeni küzdelem. És a nemzeti hatóságokhoz is hasonlatosak. A nemzeti hatóságok folytatják le ugyanis a büntető jogi, a, bűnügyi, a bűnüldözést a tagállamokban, tehát a Europol és a Eurojust szolgáltatásokat nyújtanak a nemzeti hatóságoknak. Nemzeti szinten elmondható, hogy a rendészeti hatóságok és az igazsági szervek közti együttműködés természetesen kulcsfontosságú, és ugyanez mondható el az EU szintjén is. Ebből az következik, hogy szoros kapcsolatokra kell törekedni a két ügynökség között. Jogi értelemben véve kevés az olyan rendelkezés, amely a Europolra és a Eurojustra vonatkozó jogszabályokban létezik. További részletek találhatók meg azon javaslatokban, amelyek tárgyalása még folyik. Az együttműködési megállapodások, amelyeket a két szerv kötött 2010-ben, ez a fő eszköz, amely a kapcsolatukat szabályozza. A gyakorlatban kétoldalú együttműködés javult az idő során. A szoros és rendszeres együttműködést bizonyítja számos kezdeményezés és sikertörténet tanúskodik arról, hogy mennyire képes ez a két ügynökség együttműködni a közös célok elérése céljából. Ugyanakkor vannak bizonyos problémák, amelyek továbbra is megoldatlanok. Négy fő területet szeretnék kiemelni. Ezek közül az első a az igazságügyi hatása, hatóságokkal való együttműködést illeti. A szerződés értelmében a Eurojust koordinációs munkát végez az igazsági hatóságok között, a Európa pedig a rendészeti szervek között. A gyakorlatban azonban, ami a két szerv közti feladatok elosztását illeti, ez összetett, bonyolult, főleg a nyomozati szakaszban. Ennek oka, hogy figyelembe kell venni a különböző tagállami büntetőjogi rendszereket, és ennek érdekében bizonyos rugalmasság szükséges, és ezért vannak szürke zónák is. Ami a hatáskörök elosztását illeti a két ügynökség között, nos, ezek elkerülhetetlenek, és ez bizonyos esetekben feszültséget idéz elő. Ez a feszültség különösképpen észrevehető a tanács Europolra vonatkozó rendelet tervezetének a megszövegezésében. Ennek értelmében a Europol támogatást nyújt a tagállami hatóságoknak, a, az igazságügyi és rendészeti szerveknek, és általában véve más hatóságoknak is. Ebben a tekintetben nem vehetjük észre azt, hogy a Eurojust és a Europol között egyértelmű lenne a hatáskör megosztás, mert ez veszélybe sodorná azt a rugalmasságot, amelynek elérésére törekszenek a hatóságok. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos tiszteletben tartani a feladat megosztást, amelyről a szerződések rendelkeznek, és tiszteletben kell tartani a az unióról szóló szerződés 88-as cikkét. Egyébként szükség volna egy további rendelkezésre mindkét rendeletben, amely hangsúlyozná azt, hogy mindkét ügynökség kötelessége az, hogy kölcsönösen tisztelje a másik létjogosultságát és szakértelmét. Egy ilyen rendelkezés beillesztése ezt mindenképpen meg kellene fontolni. Nincs idő most arra, hogy ezt részletesebben kifejtsem, de természetesen erre a kérdésre visszatérhetünk a vita során. A másik téma a közös nyomozati csoportokra vonatkozik. Tudják, hogy a közös nyomozó csoportok vegyes eszközök, amelyekben részt vesznek a rendészeti és igazságügyi szervek is. Éppen ezért logikus, hogy a Europol és a Eurojust ezeket kell, hogy támogassa. Ugyanakkor vannak bizonyos különbségek a feladataik között. Ezen nyomozott csoportok gyakran jó példaként említhetők meg a Európai és Eurojazz közti kitűnő együttműködés szempontjából, de jelen pillanatban vannak feszültségek. Ezeknek fő oka az, hogy lehetőség nyílik arra, hogy mindkét rendelet tervezet alapján támogassák, finanszírozzák ezen csoportokat. több pénz állt át rendelkezésre a nyomozott csoportok finanszírozására, ugyanakkor felmerült annak a veszélye is, hogy ezek a peremre szorulnak, mert a Europol több finanszírozási lehetőséggel, forrással bír, és fennáll annak a kockázata is, hogy kettős finanszírozásra kerül sor. Véleményünk szerint szükség van egy olyan mechanizmusra, amely által a kettős finanszírozás elkerülhető, kötelezni kell a kölcsönös információ megosztást és ugyanígy létre kellene hozni egy központi szolgálatot, amely által irányítani lehetne a finanszírozást. Továbbá szükséges az is, hogy korrigáljuk a felborult egyensúlyt a finanszírozási források között a Eurojust és a Europol számára. Egy harmadik terület az információ cserére vonatkozik. Az információ csere a Europol és a Eurojust között bonyolult volt a múltban, különösen azért, mert az úgynevezett tulajdonosi elv ezt veszélybe sodorta. Az információ azé, aki nyújtotta ezt az információt, és ő dönt annak az információnak a továbbításáról a múltban, a tagállamok vonakodtak, nem szívesen továbbították a Europoltól a Eurojusthoz az információt, ugyanakkor észrevettünk bizonyos javulást e téren. A Eurojust kapcsolódik a legtöbb Europol fókuszponthoz is. A, az új rendelet ösztönözni ezt az információ cserét, és két további rendelkezés bekerült a rendeletbe, amely a két ügynökség számára lehetővé tenni az adatbázishoz való hozzáférést. És ez a mechanizmus bizonyítja azt, hogy bizonyos mentalitás változás bekövetkezett, és egy további terület, amelyre szeretnénk rámutatni, az az információ elemzése. Az információ elemzés operatív és stratégiai célokból mindig is a Europol mandátumának fő része volt. Ugyanakkor a Eurojust analitikai kapacitása javult, és felmerült a két ügynökség analitikai tevékenysége közti átfedés veszélye. Ugyanakkor, hogyha jobban szemügyre vesszük a helyzetet, akkor láthatjuk, hogy a Eurojust által végzett elemzések igazságügy orientáltak, azon elemzések, amelyeket végrehajt, más célt szolgálnak. Éppen ezért felvilágosítás szükséges ahhoz, hogy rámutassunk az információ elemzésben megfigyelhető különbségekre, a mechanizmusokra és azon célokra, amelyeket ezen elemzések elkívánnak érni. Most szeretnék áttérni a tanulmányunk második részére, amely az ügynökségek közti együttműködésre vonatkozik az úgynevezett PIF területen. És közvetlenül áttérnék az Európa ügyesség létrehozására. Egy Európa ügyesség megteremtése minden bizonyal befolyásolja majd a különböző ügynökségek és szervek közti kapcsolatot a PIF területén. Ugyanakkor a az ügyességről szóló javaslat tárgyalása még egy kezdeti szakaszban van, ezért nehéz elemezni az ügyészség és a nemzetügyészségek közti együttműködést, illetve kapcsolatot. Az intézmények közti, az ügynökségek közti kapcsolatokat befolyásolja az Európai Ügyesség hatásköre. Ebből a szempontból releváns a PIF definíciója, és az is, hogy kizárólagos vagy közös hatásköre lesz. Tudják, hogy egy kollegiális struktúra felé mozdultunk el, de fontos az is, hogy hány tagállam vesz majd részt ebben a struktúrában. Ami az EPPO és az Eurojust közti kapcsolatokat illeti, figyelembe kell vennünk, hogy noha egy igazságügyi logikát követnek, az integráció szempontjából különböző szinten vannak. A legérzékenyebb kérdés az együttműködés szempontjából talán pontosan az, hogy mit is jelent az, amit a szerződés 86-os cikke tartalmaz. A bizottság javaslata értelmében az Európai Ügyészség a Eurojustra támaszkodna administratív és irányítási kérdésekben, ez pedig ingyenes, költségmentes lenne. A Eurojust kifejtette aggájait azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ez elérhető, anélkül, hogy veszélybe sodorná saját tevékenységeit. Az Európai Ügyészség helyszíne, székhelye még ismeretlen, a javaslatban megfogalmazott célelérés azonban nehezebbé válik, amennyiben az ügyészség székhelye nem Hága lesz. Három alternatív modell lehetséges. Ezeknek a részleteiben most nem szeretnék belemenni, de természetesen a vita során ezt megvitathatjuk, megbeszélhetjük. Lehetséges az is, hogy egy struktúráltabb kapcsolat alakul ki az Európai Ügyészség, valamint a Eurojust között. Például a Eurojust nemzeti tagjai európai ügyészek lehetnek, vagy európai ügy, delegált ügyészek, azonban ez nehezebb. És az is elképzelhető, hogy az Európa ügyészség a Eurojust testületéhez tartozna. Mellett szükséges az is, hogy az operatív együttműködésről reflektáljunk, hiszen a Eurojust mindenképpen további szerepet játszik majd a PIF ügyekben, miután létrejön az Európai Ügyészség. Például az olyan tagállamok esetében, amelyek nem vesznek részt ebben a struktúrában. Ami pedig az Európa Ügyesség és az OLAF közti kapcsolatokat illeti, ez kényes kérdéseket vet fel, főleg ami az OLAF szerepét illeti. Az OLAF minden bizonyal továbbra is létezik majd, de személyzetének egy részét esetleg áthelyezik az Európai Ügyészséghez. A kettő közti együttműködésre minden bizonyos szükség lesz, például az információ elemzés során. Egyelőre azonban az egyetlen rendelkezés, amely szerepel a bizottság javaslatban erre vonatkozóan, elég pontatlanul fogalmaz, és alapvetően arra utal, hogy együttműködési megállapodásnak kell létrejönni a két szerv között. Ami az ügyesség és a Europol közti kapcsolatot illeti, természetesen az együttműködés szükséges lesz, ugyanakkor megint csak a bizottság javaslata e tekintetben pontatlanul fogalmaz, és csak egy különleges kapcsolatra utal a kettő között, és kiemeli az információcsere fontosságát. Sajnos túl korai most még ezen kérdésekről részletesebben vitázni, hiszen ez messze merőleg függ majd attól, hogy milyen döntések születnek, és ezen döntéseket még meg kell hozni az Európa ügyessége kapcsolatban. Vagyis, még mielőtt lezárnám, szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, illetve lehetséges a rendelkezések elfogadásának elhalasztása, amíg az Európa Ügyészség létre nem jön. Ezeket a kapcsolatokat vagy az EPPO rendeletben lehet kidolgozni, de akkor az Európai Parlament nem vehetne részt az együttdöntési eljárásban, nem lehetne ezt az eljárást alkalmazni, vagy ezen kérdésekről egy horizontálisabb szövegben lehetne rendelkezni, amely az ügynökségek közti kapcsolatokról szólna a PIF vonatkozásában és a rendes jogalkotás keretében, tehát az együttdöntési eljárás során lehetne ezt a döntést meghozni. Következtetésképpen az, ügyesség, az ügynökségek közti kapcsolatok kényes kérdések, főleg ha figyelembe vesszük a jelenlegi tárgyalások kontextusát. Ugyanakkor meg kell ragadni ezt a lehetőséget ahhoz, hogy tisztázzunk bizonyos kérdéseket, és elmozduljunk egy nagyobb koherencia irányába, csökkentve a feszültséget és a rivalizálást a szervek között csak hangsúlyozni tudjuk azt, hogy mennyire fontos a pedagógia, a kölcsönös bizalom, a képzés az EU és a szervek között, hogy a feszültséget csökkentsük. Az Európai Parlament szerepe tekintetben kulcsfontosságú, ugyanis ez a legjobb helyszín ahhoz, hogy egy átfogó víziót tudjunk nyújtani az európai igazságügyi térségről. A konzisztenciát kell valóra váltani a különböző jogalkotási szövegek között, és arra kell törekednünk, hogy egyensúlyt teremtsünk a rendészeti és az igazságügyi hatóságok között európai szinten. Továbbá a parlament bekapcsolódhat az ügynökségek közti kapcsolatok monitorizálásába, például úgy, hogy az ügynökségi vezetők összeülnek az Európai Parlamentben, egy és ugyanazon a napon. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ez volt az első tanulmány, az ügynökségek közti együttműködés, valamint az EU e, büntető jogi és rendészeti térségének struktúrájáról. A második e, tanulmány pedig az adatvédelemről szól, a rendészeti területe. Most Paul de Hörtnek, professzor úrnak adom meg a szót, szintén 10 percben, parancsoljon. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, angolul fogok beszélni. Néhány diát is hoztam. A szerepem az, hogy megvitassam Önökkel az adatvédelmi aspektusokat, amelyek az EU büntetőjogi térségevel kapcsolatban felmerülnek, és az adatvédelem szempontjából szeretném hangsúlyozni egyfelől a töredezettséget a folyamatban levő reformok szintjén. Ez a töredezettség a fő jellemvonás, amelyet megemlíthetünk Láthattuk, hogy számos ügynökség létezik, és ami fontos az az, hogy mindegyiknek megvan a saját adatvédelmi keret szabálya. A harmonizáció irányába kevés lehetőség nyílik, és az kompatibilitás is korlátozott. Folyik a reform, ez volna a második elem, amelyet szerettem volna előre bocsátani. Az adatvédelmi jogi jogszabályok tekintetében folyik a reform, és a két dokumentum, egy irányelv, amelyből ugye rendelet lesz, és egy kerethatározat, egy adatvédelmi kerethatározat a rendészeti együttműködés terén, ez egy irányelvé alakul. Vagyis két szinten haladnak a reformok. Nem azt eh, akarom mondani, hogy ez a két eh, kulcs szó, eh, riasztó, a töredezettség, mint olyan mindig is létezett, az átláthatóságra törekszünk. Ez önmagában véve nem egy rossz valami, de ha megnézzük ezt a töredezett képet, és annak a különböző rész elemeit, ezeket szabályozzuk. A kérdés az, hogy egyértelműen látjuk-e, hogy merre haladunk, és ez a töredezett kép túl töredezette vagy sem. Azt kell mondjuk, hogy ez az igazságügyhöz való hozzáférést és az átláthatóságot korlátozza. Van egy másik kérdés, ami sürgősé teszi ezt az elemzést, ez pedig az, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 16-os cikke hangsúlyozza a független felülvizsgálatot az adatvédelmi rendelkezések terén. Bármennyire is hasznosnak és fontosnak tartom a Europol és a Europol jogszabályában ezt a kérdést. Van valami, ami hiányzik onnan, ez pedig a külső független felülvizsgálat az adatvédelem szempontjából. Vagyis a töredezettség mellett van egy még fontosabb jogi érv, ez pedig az, hogy a 16-os cikket tiszteletben kell tartani. Véleményem szerint Sürgős ez a kérdés, ugyanis, hogyha megnézzük ezt a szöveget, akkor megérthetjük, hogy nagyon sok, nagyon jó munka folyt ezzel kapcsolatban, egy törékeny egyensúlyt próbáltunk teremteni. A mindez egy aspektus, de hogyha figyelembe vesszük az információ cserét az ügynökségek között a harmadik felek, harmadik országokkal való cserét, akkor láthatjuk, hogy mennyire sürgős reflektálnunk erre a jelenlegi helyzetre, erre törekedtünk, és véleményem szerint ez egy nagyon fontos gyakorlat volt. Egy ügynökséget, amelyet, amelyet jó jogszabályok szabályoznak, adatokat továbbít egy másik ügynökséghez. Kérdés, hogy az adatok továbbítását ki felügyeli, ki ellenőrzi ezt az információcserét? Tehát szerintem erre a kérdésre egy elég világos kérdést kell, választ kell adni, és a jelenlegi jogi keret ugye csak statikus módon eh, fedi le, eh, eh, nekünk pedig egy dinamikus válaszra is szükség van, mert ez egy adat felhalmozással is jár, és erről szól az a munka, ami a terepen van. Sokkal dinamikusabban történik az információ csere, az adat csere a különböző EU ügynökségek és harmadik felek között. Ráadásul olyan országokkal is cserélünk információt, amelyeknek nincsen adatvédelmi törvénye, ami, ami, ami különösen szükségessé teszi, hogy egy egészséges strukturális egészséges struktúra legyen az, hogy a rendészeti tisztviselőket mindenhol köti a titkosság, önmagában nem elég, Nyilván ez magyarázza, hogy évszázadokig el voltak a rendvédelmi szervek a adatvédelem nélkül is, és együttműködtek ugyanakkor az adott védelmi szabályok azok hozzátesznek ezekhez a régi szakmai titoktartási szabályokhoz, és egy koherensebb egészet alkotnak. A dolgozatunkban, ami önök számára is rendelkezésre áll, mi arról beszéltünk, hogy szükséges, a független adatvédelmi ellenőrzés, az adatvédelem eh, az, eh, az, az fontos, és adásul eh, önmagában is felosztható belső adatvédelmi felügyeletre, illetve államok közti e, e, adatvédelemre is. Külső és belső felügyelet van tehát, amelyek együtt léteznek, az egyik nem létezhet a másik nélkül. E, ez a célja a tanulmány első tanulmányának. Olvassák el, mindannyian én írtam, és ezt követően a különböző szenáriókat elemeztük, mit tehet az Európai Parlament az adatvédelmi fragmentációval. Az első üzenetem az, hogy nem kell pánikba esni, ugyanis a szenáriók közül jó néhányat kidolgoztam, ezek közül a legreálisabb az, hogy az Európai Parlament lépésről lépésre halad, nyugisan, azonosítottunk tehát néhány fontos szenáriót. Az első lépés a, felis, a az irányelv tervezett átvizsgálása és átgondolása, beleértve az adatfeldolgozó és adatvédelmi tevékenységet is. Ez egy ilyen álom modell, mert ez arról szól, hogy egy egységes jogszabályban kellene, tehát egy egységes irányelvet kellene létrehozni, amely mindent kiszolgál. A jelenlegi körülmények között ez kevéssé valószínű, és hogyha megnézzük a jelenlegi irányelveket, akkor sem látszik valószínűnek. Az rendeletre nincs is szükség, ez irányelv elég lenne a szabályozáshoz, ráadásul mindig a részletek a fontosak. Tehát ez az álom szenárió, amely azt jelenteni, hogy az Europol, az EPPO szövegből az egyes ügynökségekre vonatkozó részeket összegyúrnánk egy referencia jogszabályá. Második szenárió, az a szegregált modell, amit úgy hívunk, hogy szegregált modell. Ez azt jelenti, hogy nem teszünk semmit, megtartjuk a dolgokat úgy, ahogy most vannak. Ennek is vannak előnyei. Az egyik előnye az az, hogy a semmittevés is azt az üzenetet küldi tovább, hogy mennek tovább a dolgok. Ez rövid távú hatékonyság javulást, illetve költségcsökkenést okoz, viszont nem járul hozzá ahhoz, hogy a polgárok jobban hozzájárulhassanak az igazságügyi szövegekhez, és nem tud bevinni a rendszerbe külső felügyeletet. Tehát a második, a második szenárió ez utóbbi két erv miatt nem igazán helyén való. A következő két szenáriót tartom én a legvalószínűbbnek, ezek, ezek politikailag életképesebbek. Tehát a harmadik szenárió az első kettő után az az, hogy megszavazzák az irányelv tervezetet, és egy időhatárt szabnak meg, hogy az egysége, a különböző adatvédelmi fejezetek a különböző ügynökségekre vonatkozóan hogyan legyenek kiegészítve, illetve valami mással helyettesítve. Tehát az irányelv az átmegy, viszont egy hatályvesztő határidővel. Tehát ez észszerűnek tűnik, megint csak időt nyerünk vele, hozzászokhatunk az új adatvédelmi architektúrához, ugye az új, a két új irányelv meglátjuk, hogy hogyan működik, ez egy mellette szóló érv, elősegíti a lépésenkénti haladást, hozzászokhatunk tehát az az új architektúrához, amelyet a két nagy standardokat megszabó új dokumentum, új irányelv létrehoz. Ez jó eddig, mi mégis ennek a hátránya, Nos, ha egy irányelvet megszavaz valaki, és határidőt szab magának a felülvizsgálatra, akkor is azt jelenti, hogy egy irányelvünk van, és én, ahogy mondtam, az ügynökségeket igazándiból rendelettel lehet ö, szabályozni, nem pedig irányelvvel. Ö, kísérvnek hathat ez, de a, az EU szakjogászok azt mondják, hogy ez fontos. Hogyha az egészet megvizsgáljuk újra, akkor ott azért rendeletre van szükség. A másik pedig az, hogy felülvizsgáljuk ezeket a, az ügynökségi szövegeket. Ez éppen most történik egyébként, ez a harmadik opció, megvizsgálni az ügynökségi szabályokat, megint csak határidősen. Ez azt jelenteni, hogy most megszavazunk valamit, aztán időt adunk magunknak, viszont elveszhet a lendület. És kicsit furcsán is hat az, hogy már most tudjuk valamiről, amit most fogunk megszavazni, hogy néhány év múlva felül kell vizsgálni ezt az egészet. Ugye az adatvédelem egy nagyon fontos európai kérdés, ezt mindenki tudja. A negyedik modell az alternatív egységes modell, Ez arról szól, hogy a 45 per 2001-es számú rendeletet felülvizsgáljuk. Ez az a rendelet, amely több mint tíz éves immár, és az adatvédelmi biztossal is foglalkozik. A bizottság megígérte ennek a felülvizsgálatát, ez a felülvizsgálat nagyon is időszerű, mert az Európai Adatvédelmi Biztos nagyon komoly szerepet fog játszani a jövőben a rendészeti adatfeldolgozás területén is. Ez egy újdonság. Az adatvédelmi biztos már eddig is hozhatott ajánlásokat, beavatkozhatott, ugyanakkor a 45 per 2001-es rendelet valójában semmit nem mond a rendészeti tevékenységekről, és ráadásul ez egy régi első pilléres jogi eszköz annak felülvizsgálata rendkívül fontos. Montesquieu-nek tetszene az ötlet, e, meghozunk egy, e, e, meghozunk egy irányelvet, meghagyjuk az egyéni szabályokat, addig, amíg újra nem írjuk a 45 per 2001-es rendeletet, és kiemeljük ebben az adatvédelmi biztos szerepét. Ez megint csak azért jó, mert időt hagy arra, hogy kialakuljon az új adatvédelmi architektúra, ugyanakkor valójában a rendészetre innentől kezdve két eh, standard eh, jogszöveg fog vonatkozni. Az egyik az, amelyikről most fognak szavazni, eh, ez az adatvédelmi, büntetőigazságügyi adatvédelmi jogszabály, és aztán pedig az új EDPS, tehát adatvédelmi biztosról szóló jogszabály, amely a kettőssége miatt okozhat problémákat, ráadásul vannak különös jogi, ilyen kisebb jogi problémák a szövegben, hogyha az EDPS szerepét, tehát az adatvédelmi biztos szerepét, valamint az Európai Adatvédelmi Testület szerepét újra szabjuk, akkor hogyan lehet az a különböző adatvédelmi felügyelő szerveknek, beleértve a nemzeti szerveket, és hogyan lehetne az ő feladataikat egymáshoz hozzáilleszteni, harmonizálni. Mivel én e, egyetemi jogász vagyok, ezért felvázoltam az ötödik és hatodik szenáriót is, amely arról szól, hogy semmit nem csinálunk, marad az irányelv, illetve lesz egy irányelv, és azon kívül semmit nem csinálunk, vagy a rendeletet dolgozzuk újra, újjá, gyúrjuk újjá, és, és egyébként nem csinálunk semmit, ugyanazzal a dologgal lehet kritizálni eh, ezeket a szenáriókat, mint a jelenlegi helyzetet, eh, nem felel meg a 16-os szerződési cikk előírásának, amely külső független felügyeletet ír elő. A ne csináljunk semmitnek van egy alváltozata, eh, az az, hogy minden dokumentumot újra át kell vizsgálni. És az LTPS e szöveget, azt a 45 per 2001-es alá kell rendelni, mármint azt meg kell újítani, és aztán alá rendelni. E, ezt is ugyanaz a kritika érheti, mint az előzőt, nem felel meg a 16-os cikknek Eh, a 45 per 2001-es rendelet nem alkalmas erre a szerepre, egész egyszerűen azért, mert nem foglalkozik a rendészeti eh, ágazattal. Eh, én nagyon élveztem ennek a tanulmánynak az elkészítését, hölgyeim és uraim. Úgy látom, hogy nehéz ezen a, ezen a töredezett tájon valami fajta összefogottságot produkálni. Itt nem csak az adatgyűjtésről, hanem az adat továbbításról, az adat cseréről van szó. A 16-os cikk pedig az EU-t megalapító szerződésben független külső adatvédelemről beszél. Ez eddig nem állt fel, nem okozott eddig helyrehozhatatlan károkat, ugyanakkor azt gondolom, hogy a hatékony adatvédelemhez ez fontos. A belső már megvan, szükség van a külsőre. Én azt javaslom ennek a parlamentnek, hogy vizsgálja meg ezeket a szenáriókat, de a 16-os cikk ismétlem lehetővé teszi, hogy mindent újra megvizsgáljanak, akár egy új emberi jogi szempontot is bevigyenek az egységes piaci szempont mellé, amely ugye limitációkat jelent, az adatvédelem az önmagában nem zárja ki a fragmentációt, ugyanakkor az is igaz, hogy senki nem látja át az egész tájat, és az, és az nem annyira jó dolog. Végezetül pedig hadd fejezzem ki tiszteletemet az iránt a munka iránt, ami itt ebben a parlamentben folyik. Elnök, köszönöm ezt a munkát. Most megadom a szót a képviselőknek, és kérem jelentkezzenek, ha van mit mondaniuk. Két szakértő, két szakterület, intézményközi együttműködés, illetve adatvédelmi keret. Egyelőre senki nem akar hozzászólni. Talán még emésztik a szöveget. Nekem van egy kérdésem mindannyiójukhoz, mindkettőjükhöz. A Weinberg asszonyhoz az első. Ő említette a az Európai Ügyészi Hivatalt, és hogy annak milyen szerepe, milyen viszonya lesz az Eurojusthoz, nekünk is meg kell értenünk itt a parlamentben, hogy milyen további lehetőségeket tartalmaz majd az Eurojust keretben az EPPO, tehát az ügyész, és hogy ez a két szereplő hogyan fog egymással kölcsönhatásba kerülni. Erről nem beszéltünk még, ez lenne az én kérdésem. Eh, Polderherthez eh, szóló kérdésemet még majd később mondom. So thank you very much for, for these uh, questions. Um, in... Köszönöm a kérdést. Azt gondolom, hogy az Eurojust szerepe az uh, fontos. Ott a szerződés nagyon trükkösen fogalmaz, és azóta erről a szövegfordulatról sokat vitatkoztak. Nézzük meg még egyszer az én e, szlájdomat. Három potenciális modellt vázoltunk fel. Az első az az, hogy az Eurojust lenne a felelőse az EPPO költségvetésének, és az EPPO-nak nem lenne saját személyzete. Tehát gyakorlatilag két körként lehetne, koncentrikus körként lehetne ezeket felrajzolni, a nagy lenne az Eurojust, és ezen belül lenne az EPPO, tehát az ügyészi hivatal. A másik két költségvetés, két személyzet, ugyanakkor az Eurojust administratív lehetőségeit az EPPO használhatná, és ezért fizetne az Eurojustnak. Gyakorlatilag ez két egymástól független kör, amely, a, amely azonban azt jelenteni, hogy az Eurojust adminisztratív képességeit használhatná az EPPO. A, más, a harmadik lehetőség pedig az, hogy szintén külön vannak, de a szolgáltatásokon osztoznak. Például a számítástechnikai szolgáltatásokat együtt csinálná az EPPO és az Eurojust. Ez megint csak egy olyan lehetőség, amely a struktúrára vonatkozóan levezethető. Emellett lehet még strukturális kapcsolódásokat is létrehozni. Ugye az Eurojust nemzeti tagjai, valamint az európai ügyészek ugye ezek közös kalapot viselnek abban az értelemben, hogy egy közös kollégiumról beszélünk most, legalábbis ebbe az irányba látszanak tartani a tárgyalások a tanácson belül. Lenne egy főügyész, tehát európai ügyészek, ezek lennének a kollégium, és aztán lenne egy európai delegált ügyész, főügyész. Tehát az Eurojust nemzeti tagjai egyszerre lehetnének európai ügyészek. Ez egy olyan megoldásnak látszik, amelyeket a, egy olyan megoldásnak látszik, amelyet a kis tagállamok szeretnek, miközben más tagállamok kritizálják ezt a megoldást, mert ez tényleg egy, mindenki két kalapot visel, ebben a rendszerben, de éppen ezért vannak összeférhetetlenségek is, illetve fennáll annak a veszélye. Ezért kell még elgondolkodni ennek a szenáriónak a jövőjén. Az ügynökség közé együttműködéshez kapcsolódóan az operatív együttműködés kérdése felmerül még a két testület között. Egyelőre nagyon nehéz erről beszélni, mert még azt sem tudjuk, hogy milyen strukturális kapcsolódási pontok lennének a két testület között, de e, nyilván az operatív együttműködés az fontos lenne, és főleg az adatcserő területén lenne fontos. Megint csak több szenárió létezik, az Eurojust e, e, esetkezelési rendszerét lehet vagy ügykezelési rendszerét lehetne alapul venni, tehát az ügykezelési rendszert, a harc rendszert meg lehetne osztani, ez lenne az egyik lehetőség, a másik pedig az, hogy hozzáférést, kölcsönös hozzáférést biztosítanak az ügykezelési rendszerekhez egy hit-no-hit -no -hit rendszer alapján, valamint E, vagy egy javított hit-no-hit -no -hit rendszer alapján, ami egyfajta e, indexet e, feltételez a két ügy kezelési rendszer között. Köszönöm. I will start opening up, uh... Hárman kértek szót. Bóni úrnak adom meg a szót, néppárt, és aztán meg később én is fölteszek kérdést. That I have a questions. Nem vagyok biztos abban, hogy kérdésem van, de aggájaim vannak. Szeretném megköszönni az előadásokat. Azt hiszem, hogy ez nagyon hasznos volt egyfelől, másfelől azonban láthatjuk azt is, hogy hiányzik az együttműködés, a következetesség. Ez pedig egy nagyon súlyos probléma az európai intézmények számára. Köszönjük a javaslataikat, az ajánlataikat, az ajánlásaikat. A második eh, előadásra szeretnék fókuszálni az adatvédelmi kérdésekre is. Hangsúlyoznám, hogy eh, ha remélhetőleg néhány hónap múlva lezárhatjuk a munkánkat, a tanácssal az együttműködést az adatvédelmi rendeletről. Fel kellene készülnünk egyfajta végrehajtási csomaggal. Ez a végrehajtási csomag pedig fontos, hogy tartalmazza azt, hogy hogyan kell a rendeletet végrehajtani az európai intézmények szintjén, valamint a tagállamokban. És arra is ki kellene térnünk, hogy hogyan tudnánk ezt a rendeletet összhangba hozni a különböző szabályokkal és tevékenységekkel, az intézmények, az érintett intézmények tevékenységeivel. Úgy gondolom, hogy az adatvédelmi biztos szerepe a jövőre nézve kulcsfontosságú. Éppen ezért le kellene írni az adatvédelmi biztos feladatát, és talán eszközökkel kellene felruházni. Ha el akarjuk érni a célunkat, és egyidejűleg akarjuk a rendeletet, valamint a végrehajtásról szóló csomagot, akkor a munkát már most meg kellene kezdenünk. Az önelemzése és az önáltal felvázolt forgatókönyvek nagyon fontosak és hasznosak is. Ezért köszönöm, köszönöm az előadást, de, de ez egyfajta felhívás is az együttműködés érdekében az bizottságunk és az intézmények, az ügynökségek között. Hiszen az ön jelentése is rámutat arra, hogy a végrehajtási csomag nélkül az intézmények működése nem lesz annyira következetes, és ezért az adatvédelmi rendelete kapcsolatban problémáik lesznek. Köszönöm. A javaslatom az, hogy rögtön hallgassuk meg a választ, a válaszokat, ehhez pedig talán hozzátetném az én kérdésemet is, ugyanis pontosan ebbe az irányba mutatott az is. Ahogyan az Európai Parlament egy horizontálisan egységes adatvédelmi standardot kér, noha ezt pontosan így ebben a formában nem kaptuk meg a tanácstól, kérdés, hogy a különböző forgatókönyveket hogyan kezeljük. Ezek ugyanis nagyon érdekesek. Amit én hiányoltam, az az, hogy hogyan kezeljük az olyan eszközöket, mint a Prüm vagy a Schengen információs rendszer, ezeket is be lehetne építeni az EU szervek működéséről szóló anyagba, szabályozni talán lehetséges volna ebben a keretben? Lot would be lost. Nagyon sok minden elveszne, hogyha a konkrét személyre szabott adatvédelmi rendelkezéseket elvennénk. Az adatvédelmi gyakorlatot újból és újból végre kell hajtani. Itt nem egy olyan megoldásról van szó, ami mindenkire alkalmas lenne. Az adatvédelmi kihívások, a Schengeni vonatkozású adatvédelmi kihívások nem azonosak például a Europol esetében. A Europol kényes adatokat dolgoz fel, ugye itt olyan kérdések relevánsak, mint a polgároknak az adat, adatokhoz való hozzáférése. Nem szabad tehát, hogy csak egy eszköz maradjon, mert az nem működne. Minden egyes alkalom, amikor létrejön egy ügynökség, új hatáskörök alakulnak ki, és az adatvédelmi ciklust újból és újból le kell játszani. Éppen ezért támogatnám a személyre szabott adatvédelmi rendelkezéseket, amelyek a tényleges kihívásokra reagálnak. Ugyanakkor az adatvédelem szempontjából nagyon sok mindent lehetne észszerűsíteni, egyszerűsíteni, és szerintem ide tartozik például, lehet, hogy ellentmondok saját magamnak, de a, az egyéni adatokhoz való hozzáférés, az adatok korrekciójához való jog, illetve a felügyelet, a külső felügyeletre vonatkozó fejezetek azok, amelyekre gondolok. Nagyon örülök annak, hogy Boni képviselő hangsúlyozta, hogy egy teljes átfogó csomagra van szükségünk most, mert ha a bizottság nem tudja áttekinteni azt, hogy mit akarunk az adatvédelmi biztossal, akkor az nem nem előnyös. A Europol reform során más döntések születhetnek, de teljes mértékben megértem a kételyeket, a bizonytalanságot, amelynek hangot adtak, hogy, és ami indokolja azt, hogy egy adott reform egy irányba, egy másik pedig egy másik irányba haladjon de megint csak ezen eltérő megközelítések nem ideálisak. Amire törekednünk kell, az az, hogy megőrizzük azon szabályokat, amelyek megfelelnek egy adott ügynökség igényeinek. És aztán ott vannak ugye az általános elvek, az általános kérdések, a felügyelet gondolata, ezzel pedig eleget tennénk a polgárok elvárásainak, valamint a jó jogszabályozás elvének is eleget tehetünk. Éppen ezért azt hiszem, hogy most a képből hiányzik egy elem, az az, hogy mit teszünk az Európai Adatvédelmi Biztossal, ezt pedig tudnunk kellene még mielőtt a Europolról és a Eurojust reformról döntenénk. Elnök, köszönöm szépen. Ehhez hozzátetnénk persze azt is, hogy amit ugye az első előadásban hallottunk, az még fontosabb, még relevánsabb, hiszen különböző adatvédelmi jogszabályok vannak hatályban az ügynökségeknél, így az adatok megosztása is bonyolultabbá válik. Ez pedig egy olyan témakör, amelyen mindenképpen foglalkoznunk kell szerintem. A következő hozzászóló Birgit Zippel. Köszönöm. Kezdjük a második előadással. Úgy vélem, hogy nincs itt ellentmondás az alapvető adatvédelmi szabályok valamint a speciális kiigazítások között az egyes ügynökségek vagy más szolgáltatók vonatkozásában. Mivel az adatokkal való takarékoskodás elve és az a kötelezettség, hogy az adatok, amelyek egyszer már begyűjtésre kerültek, azokat biztonságosan kell tárolni, és a hozzáférési jogokat is világosan meg kell határozni, ez minden területre érvényes lett. Aztán egyes területeknek lehet még ezen túlmenően konkrét szabályozásra szükségük, ez vitathatatlan. Az önök által felvetett külső független felülvizsgálat természetesen egy olyan dolog, ami azt hiszem, hogy hasznos és szükséges is az új jelenségek felismeréséhez. Az én véleményem szerint ez egy olyan dolog, amely esetleg nem minden szereplő esetében talál osztatlan lelkesedésre. Még egy pontot vetnék fel ebben az összefüggésben, mégpedig az átvitel felügyeletét. Ez is egy érdekes téma, hogyha megnézzük az adatgyűjtés és tárolás különböző metodok, metodológiáját, akkor itt az adat átvitel technikai szempontból biztonságos kell, hogy legyen, de ezzel át is térek az első előadásra, ki is vizsgálja meg, hogy mely adatokat kinek adnak át. Az első előadásban arról hallhattunk, hogy itt egy együttműködés létezik a különböző kell, hogy legyen a különböző egy ügynökségek között. A law enforcement létezik az egyik oldalon, és az igazságszolgáltatási területnek különböző feladatai vannak, tehát ki is ellenőrzi, hogy az adat csere megfelelő módon történik-e, és hol vonják meg a határokat. Ha pedig egy lépéssel tovább lépek az IPPO-hoz, nos, ott nem adatvédelmi kérdéseket akarok felhívni, bár ez is érdekes lenne, a tanács jelenlegi modellje szerint azonban inkább az a kérdés vetődik fel, hogyha egyrésztről azt mondjuk, hogy az együttműködés az európai ügynökségek között nem mindig százszázalékosan tökéletes, néha akadozik. Nos, ez összekapcsolódik az rendőrség, igazság, szolgáltatási hagyományokkal is az egyes tagállamokban. Nos, esetlegesen európai szinten ö, akadozik ez az együttműködés, és akkor most még ehhez hozzájön az Európai Államügyészség, aminek az elképzelését én alapvetően jónak tartom, de az államügyészeknek is más és más szerepük van az egyes tagállamokban. Tehát, hogyha most ö, sok európai államügyészség ebben az európai államügyészségi hivatalban integrálódik, akkor felvetődik bennem a kérdés, hogy milyen többletérték Kell bír az Európai Államügyészség intézménye. Milyen hatáskörök rendelkezik, nem csupán az Europol és az Eurojust vonatkozásában, hanem a tagállamokkal való együttműködés vonatkozásában is. És melyek az Európai Államügyészség jogai, hogyha, tag, hogyha már a nemzeti államügyészségek is eltérő kompetenciákkal rendelkeznek. Tehát ki dönt arról, hogy ki folytatja le a nyomozást? Persze vannak fontosabb ö, ügyek, tehát ezek konkrét kérdések az adatvédelem vonatkozásában és sok más kérdés vonatkozásában is, amelyekről itt a parlamentben vitázunk. Nos, ö, az ügynökségek kérdése a nem egységes standardek vonatkozásában is nagyon sok fejlődési lehetőséget rejt még magában. Um, so I, I give the opportunity to, to come into that uh, Akkor most lehetőséget adok arra, hogy erre reagáljanak. Ha nem, akkor megyünk tovább. Um, I, um, as far as I understood everything, uh, and I think I did. Uh, ha jól értettem, és azt gondolom, hogy jól értettem, akkor teljesen egyetértünk. Mert amikor a rendőrségi információ európai hozzáféréséről beszéltünk, akkor azzal együtt jár az, hogy a polgárok elfogadják azt, hogy a portugál rendőrség ugyanúgy hozzáfér a hazájában eh, az adataihoz, mint a saját rendőrsége. Eh, és eh, nyilván ideális lenne, és gyakorlatilag logikus is, hogyha az Európai Adatvédelmi Biztos itt nagyon erős felhatalmazást kapna. Az Europol olyan hatásköröket kapott, amelyek alapján tárgyalhat olyan országokkal adat átadásról, amelyeknek nincs adatvédelmi jogszabálya. Az OLAF szöveg nem ennyire explicit, más szövegekben is ez a lehetőség fel van villantva, de én azt gondolom, hogy ezeket a játékszereket el kell venni ezektől az ügynökségektől, vagy pedig egységes ellenőrzés alá kell vonni, éppen a koherencia miatt ezeket a dolgokat, mert hogyha egy országban nem lehet adatokat közölni, adatokat átadni, mert nincsen alapvető adatvédelmi védelem sem, akkor, akkor ha az EU ezt nem teheti meg, akkor elfogadhatatlan, hogy az EU egyik ülnök, ügynöksége mégis megteheti. Tehát azt gondolom, hogy e-, egy, erős felhatalmazású szervezetnek kell ezt e, ellenőriznie, és a parlamentet tájékoztatni arról, hogy mi történik ezen a területen közben. Um, first, uh, in relation we... Ami a kérdését illeti, az információ ellenőrzésére kérdezett rá. A tulajdonos elvére eh, térnék vissza. Eh, a nemzeti hatóság, a tulajdonos ennek az információnak, ők adták át az Europol és az Eurojustnak ezeket az adatokat, és ők maradnak az információ urai, tehát az adat urai, ami Gondot okoz persze akkor, amikor az információ csere zajlik. Van egy másik kérdés, ami eh, ezzel összefügg, az az, hogy ki ellenőrzi a, az információ cserét, a jó eh, együttműködést a különböző intézmények és testületek között. És itt eh, vannak már létező mechanizmusok, Közünk belül van egyfajta follow-up, vagy legalábbis értékelés arról, hogy a különböző intézmények hogyan működnek együtt. Ugyanakkor ez átláthatatlan, tehát az értékelés eredménye, annak konklúziói nem nyilvánosak más mechanizmusokra, hogyha gondolunk. Látjuk például azt, hogy 2010-ben az Europol és az Eurojust egy megállapodást kötöttek. Ennek az egyik utolsó kikötése, rendelkezése az az, hogy értékelni kell a jó együttműködést a e, két szervezet között, tehát mind a kettő jelentést tesz talán évente a bizottságnak, ha jól emlékszem de hogy ennek az értékelésnek mi a kimenetele, mi a kifutása, hogy tényleg értékelésről van-e szó, azt nem is tudjuk. Megint csak az átláthatóság hiánya figyelhető meg, ami pedig, és egy ötlet ezzel kapcsolatban az, hogy az ilyen értékeléseket elő kell mozdítani, ezeket ki kell dolgozni, a kölcsönös együttműködés jobban kell elemezni az ügynökségek között. Itt adja magát a lehetőség, hogy a parlament lépjen előtérbe. Ugyanakkor ezen a területen lehetne egy az ügynökségek közi kapcsolatokban lehetne egy értékelési kört is létrehozni. Egy másik dolog, amit ön felvetett, az az EPPO hozzáadott értékére vonatkozott, ha jól értettem. Itt most vegyük külön az eredeti bizottsági javaslatot, illetve a jelenlegi, a jelenlegi tárgyalások állását. Nagyon nehéz most azt mond, megmondani, hogy mi a hozzáadott érték, mert nem tudjuk, hogy hol fognak véget érni a tárgyalások, és mikor fogunk eljutni a megerősített együttműködéshez, mert minél többet tárgyalunk róla, annál inkább kopnak az ambíciók, úgy látom. Úgy tűnik, hogy a kollégiumi modellt fogják preferálni, fölmerül a kérdés, hogy mi lesz ennek a hozzáadott értéke, a jelenlegi Eurojust kollégiumi modellhez képest, és itt az egyik válasz az lehet, hogy a logika teljesen más. Az Eurojust kormányközi, az gyakorlatilag egy szolgáltató testület, más, mint az EPPO, ráadásul a kollégiumi forma is egy kicsit mást jelent, mert itt nemzetek feletti kollégiumi modellről van szó, nem csak egy szolgáltatóról lesz szó, hanem komoly hatáskörökkel fog rendelkezni eh, a nemzeti hatóságok fölött. Minél inkább folynak, minél hosszabb ideig tartanak a tárgyalások, eh, annál inkább alakul eh, ez az eredeti terv, és nem látjuk még a hozzáadott értékét az EPPO-nak. Ugye ott van a különböző szereplők között, ott van az EJN, az Eurojust, már most látjuk, hogy ezeknek a kapcsolatai eléggé zavarosak. Milyen ügy kerül az EJN-hez, és milyen ügy kerül az Eurojusthoz, aztán ehhez jön még be az EPPO. A nemzeti hatóságok sem mindig tudják, hogy kihez fordulhatnak. Eleve úgy, tűnhet, úgy tűnik, hogy szükséges lehet egy kézikönyv arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezeket, hogyan alkalmazhatók, hogyan használhatók fel ezek az EU szinten létező lehetőségek, amit az ügynökségek nyújtanak. Köszönöm. Ebben ezt a kérdést majd feltehetjük holnap délelőtt is, amikor a kozi elnöke itt lesz. Az intézményközi koordinálás egy rendkívül sürgős kérdés. Következő képviselő, Monika Ulmayer, öné a szó. Nos, minél többet hallok Mm, annál kevésbé vagyok biztos abban, hogy az LPPO e és az egyes ügynökségek együtt működése oly tökéletes lesz, miután a tagállamok végre miután a tagállamok oly bizalmatlanul állnak szemben az, állami, az Európai Államügyészség intézményével, és kevés kompetenciát akarnak neki adni. Nos, én nem vagyok meggyőződve ennek a konstrukciónak a helytállóságáról. Különösen a szervezet nemzetközi bűnözés nagyon gyorsan alakul, nagyon sok forrással rendelkezik, nagyon erőteljes, és nincsenek problémái mint ahogy nekünk itt ebben az intézményi szerkezetben és az egyes ügynökségek sajátosságaival sem kell nekik megküzdeniük. Nos, az adatvédelem témájával kapcsolatos kérdés az egyik fő probléma, ami a nemzet közi bűnözés leküzdésében is felmerül, az, hogy rengeteg adattal rendelkezünk, azonban ki ö, elemzi ezeket, ki hozza őket össze, és ki válogatja ki, hogy melyek fontosak, és ki használja, ki alkalmazza ezeket az adatokat, hiszen rengeteg adattal dolgozunk a világban, és néha az az érzésem, vagy az az érzés nyom azt, hogy tulajdonképpen az adatokat, illetően most független attól, hogy ezek helyesek vagy tévesek, nagyon sok közülük nagyon hasznos, de az a kérdésem, hogy az önök véleménye szerint van-e elegendő elemzés és értékelési kapacitás az egyes létesítményeknél ezen rengeteg adatot illetően. A második kérdésem pedig az Olaf hogyan áll majd az EPPO-hoz, hiszen az Olafnak nyomozati tevékenységet kellene folytatnia, az EPPO pedig úgy szintén nyomozati szinten kellene, hogy védje az európai pénzügyi érdekeket. Aztán itt van az OLAF és az EPPO eh, közötti kompetenciák megosztása, ami még nem került megfelelően tisztázásra. Itt van az Eurojust és az EPPO vonatkozásában is egy hasonló konfliktus. Nem lenne talán észszerű ezen három intézményt egy tető alatt összefogni, és aztán megnézni, hogy az egyes kompetenciákat hogyan lehetne megosztani közöttük, hogy így aztán a szervezet bűnözés között, a szervezet bűnözés ellen lehetne felépni, nem pedig az intézmények harcolnának egymás ellen. Hiszen így európai szinten egy szétforgácsolódás következik be, az egyik intézmény ezért felel, a másik azért, a harmadik amazért, és így módon a szervezet bűnözés hatalmas sebességgel fejlődik, mi pedig egy helyben toporgunk, szétforgácsolt módon lépünk fel. Hogyha megnézem a Philip Morris esetet, ahol 10 milliárd eurót most vissza fog nyerni az Európai Unió. Hát nem ez az egyetlen eset, amivel az Olaf, nem ez az egyetlen eset, amit az Olaf kezel. Nos, ez megint csak nem európai szinten zajlott ennek a ö, felderítése. Itt egy hatalmas vállalatról van szó, és szervezett bűnözési struktúrák mentén gazdagodott meg. A nagyoknak tehát, a nagyok fizethetnek, de a kicsik, például Görögországban, akiket elítéltek, nos, azok ellen könnyű fellépni, viszont a 28 tagámban sokkal nehezebb egy ilyen nagy volumenű eset ellenében fellépni. Nos, a harmadik dolog, hogy talán ön észszerűnek tartaná, hogy ezen intézményt egy tető alatt hozzuk össze, hiszen az Európolnál ez úgy van megoldva, hogy tagállami szakértőkkel dolgozik, akik a tagállami felhatóság alatt vannak az adott nemzeti államügyész felügyelet alatt, de mégis be vannak kapcsolva a vizsgálatokba, amelyek az Európolnál zajlanak. Ez egy logikus szerkezet, Ugyanakkor az a benyomásom, hogy államügyészi szinten, nyomozati szinten, bűnöldözési hatóságok szintjén, az igazságszolgáltatás szintjén még nagyon egyenlőtlen a helyzet, és tisztázatlan, hogy az intézményeknek hogyan kell egymással együtt dolgozniuk. Köszönöm a fáradozásaikat, az erőfeszítéseiket. Uh, so I also would ask you to, to... Köszönöm. Akkor erre is válaszoljanak, legyenek szívesek erre a kérdésre. Köszönöm a kérdését. Egyetértek önnel abban, hogy racionalizálni kell, és amikor beszéltem az EIN-ről, az Eurojustról, meg az EPPO-ról, akkor kifelejtettem az Olafot, mert ők is ide tartoznak, tehát már is négy szereplőnk van. Amikor az EPPO létrehozásáról beszélünk, akkor felmerül az Olaf jövője. Marad? Létezni fog? Vagy felosztják? Vagy feldarabolják, lecsökkentik? Azt gondolom, hogy az Olaf csökkentései már nem egy vitatott téma, már a bizottsági anyagokban is elég nyilvánvaló, hogy az Olaf munkatársainak egy komoly részét átvezénylik az ügyészi hivatalba, és a bizottság javaslatának egyik elve, ahogy önök is emlékeznek rá, az volt, hogy az EPPO-nak ne legyen költségvetési vonzata. Az egyik ötlet erre vonatkozóan az volt, hogy az Olaf tisztviselőinek egy részét vezényeljék át, és ebben az esetben nem lesz pluszköltség. Ugyanakkor hát azért most már látszik, hogy nulla költséggel mindezt nem lehet létrehozni, ráadásul ez az elv is eléggé vitatható, és nagyon sok az Eurojuston belül komoly aggodalmakat okoz, mert ha tényleg nulla költséggel akarjuk ezt elérni, akkor az Eurojust munkája, illetve az ő tevékenysége is veszélybe kerülhet. Az Olaf kérdése egy, egy nagy kérdés. Az Olaf jövője egy nagy kérdés. Amennyiben az Eurojust és az EPPO ugyanabban a házban lennének, akkor azt látjuk, hogy ez szükséges a nulla költséges megoldáshoz. Az EPPO esetében ez egyben azt is jelenteni, hogy az Eurojust összes adminisztratív eszközét eh, használhatja. Eh, ebben az értelemben az EPPO nem is lehet máshol, csak az Eurojuston belül. A székhely szerepe, e, e, a székhely kérdése ugyanakkor még nem oldódott meg. 2003-ban az Európai Tanács úgy döntött, hogy Luxemburgba helyezi a székhelyt, székhelyet. Felmerül a kérdés, ha Luxemburgban lesz a székhely, akkor hogyan lehetséges használni az Eurojust administratív eszközeit. Amennyiben ezt az elvet fenntartjuk, és a racionalizás szempontjából ez jó gondolat, akkor hágában kéne lennie. De miköze mindenhez annak a politikai kötelezettségvállalásnak, amit Luxemburg javára tettek? Hát ez egy kérdőjeles dolog. Nagyon sok kérdőjel van még ebben az ügyben. A székhely kérdését pedig azt gondolom, hogy majd valamikor a legvégén fogják eldönteni. Most még semmit nem tudhatunk erről, köszönöm. Hold the hurt. Do you... Okay, so that's... Rendben. Azért ne felejtjük el azt sem, hogy a székelyekkel kapcsolatos kérdések eh, nagymértékben a tanácstól függnek, és emlékeztetésképpen mondom azt is, hogy ami az ügyészség vagy a Eurojust eh, közti döntést illeti, az eljárásbeli magájukat, kérdéseket is tisztázni kell. De van még egy kollega, aki szeretett volna kérdést feltenni. Loristin asszony, ő az adatvédelmi irányelv témájában az előadó. Ez ugye a rendészeti ágazatra vonatkozik. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani mindkét előadásért mert valóban elég lesújtó képet festettek az intézményi helyzetről. Általában ugye 28 különböző rendszerről és kultúráról szoktunk beszélni, most ezt még be is szorozhatjuk. 28 ország és még ugye 4-5-6 egyéb intézmény. Vagyis a mi feladatunk amikor a különböző irányelvekről és a rendeletekről vitázunk, és arra várunk, hogy valaki ezeket majd a lehető legjobb módon végrehajtsa. Igazából a mi szerepünk nagyon korlátozott az előttünk álló változások miatt, de köszönjük, hogy felvázolták ezt a képet. És ebben az összefüggésben úgy gondolom, hogy a végrehajtásról fokozottabban kell beszélnünk. Ugyanis létrehozhatjuk ugyan papíron a lehető legideálisabb rendszert, de valakik majd használni fogják ezt a rendszert. A kérdésem éppen ezért azon személyek képzésére vonatkozik, akik ezekben a rendszerekben dolgoznak, a központi rendszerben és a nemzeti hatóságoknál. Ha megnézem a címet, hát az alapvető jogokkal, alkotmányossággal foglalkozó kutatócsoport igazgató interdisziplináris jogi tanulmányok tanszéke, jog, tudomány, technológia és társadalom elnevezésű kutatócsoport. Ez eh, nagyon jól hangzik. Hány olyan egyetem van Európában, amely valóban ilyen integrált, horizontálisan integrált jogi képzést nyújt? Bevonva a technológiákat, eh, az intézményi elemzést, a különböző társadalomtudományi elemzéseket, Hogyan látja ön azt, hogy Európában a jogászok, a rendvédelmi szervek, a politikai döntéshozók képesek lesznek-e eligazodni ilyen sok struktúra között, ilyen sok rendszer közepette, amelyeket a mi együttműködésünkkel is hoznak létre. És aztán ott vannak ugye a polgárok is, Megvitattuk ezt korábban, hogy a polgárok, ha tájékozottak, akkor képesek részt venni ezekben a folyamatokban, hozzájárulni valamihez, vagy elutasítani azt a, a kockázatok alapján. És ugye ott volna az adatvédelmi kultúráról a tájékoztatás. Tudjuk, hogy a rendszerek rendkívül eltérőek Európában. Ha megnézzük a brit rendszer, a brit hagyományra épülő rendszert, vagy Németországot, vagy a totalitárius alapokra épülő rendszereket. Vannak országokkal rendkívül eltérő az alapvető jogok, a magánélethez való jog, a különböző kockázatok, fenyegetések. Ebben az összefüggésben az önvéleménye szerint hogyan tudnánk a valós változásokkal kapcsolatos munkát kombinálni? Hogyan tudnának együttműködni a rendvédelmi szervek, jogászok, a polgárok? Vannak -e ebbe az irányba mutató kezdeményezések? Köszönöm szépen. Kérném, hogy reagáljon erre a felvetésre. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon észszerű kérdés. Én optimista vagyok ebben a tekintetben. Azt hiszem, hogy a szerződés 16-os cikk alapján az Európai Unió megteremtett egy olyan folyamatot, amely alapján behatóan tud reflektálni az adatvédelmi kérdésekre. Ugye a 19-es cikk a mentességről lehetővé tesz egy tágabb megközelítést, mint az, amely közvetlen módon kapcsolódik inkább a határon átnyúló kérdésekhez és a belső piaci kérdésekhez. Én a 16-os cikket egy kulcs elemként értelmezem. Ez lehetővé teszi a reflektálást és mandátumot biztosít, amikor figyelembe akarjuk venni, hogy hogyan tudjuk a polgári jogokat védeni az adatvédelmi szempontból. Ha megnézzük a múltban végzett munkát, akkor én pozitívan viszonyulok mindenhez. Ez egy tanulási folyamat. És ennek tanúi vagyunk. Folyik a vita, érzelmi hangvételű vita is a nemzeti adatvédelmi biztosok között, az egyablakos rendszerről, de az európaizáció folyamatban van, és ezen folyamat során vannak olyan pontok, amelyek hevesebb érzelmeket váltanak ki, de fontos, hogy magunk is kritikát gyakoroljunk. Amennyiben bizonyos válaszok nem megfelelőek, akkor vissza kell térni a kiinduló ponthoz. Ha a közelség azt jelenti, hogy egy spanyol állampolgár a, az spanyol hatósághoz akar fordulni, és nem az ír hatósághoz, mert úgy tűnik, hogy az ír hatóság nem tudja kellőképpen ellátni a spanyol állampolgár igényeit, akkor ezt a hatékony, ezt a nagyon erős európai elvet kell alkalmaznunk, amit az feldolgozás tekintetében alkalmazunk. Tehát ez egy olyan folyamat, amelyet amelyet nem tudunk mindig úgy kezelni, hogy ez mindenki kérdésére választad, de úgy gondolom, hogy ez a vita konstruktív. És úgy látom, hogy két lépést teszünk előre, egyet hátra. Úgy gondolom, hogy ha minden egyéb jogszabályt, például a környezetvédelmi jogszabályt is az adatvédelmi jogok alapján dolgoznánk ki, akkor sokkal hatékonyabbak lennénk az éghajlatváltozás elleni küzdelemben is. Európa itt többletértéket biztosított, és úgy gondolom, hogy egyfajta kultúra kezd valóra válni. Szeretnék azonban pragmatikus maradni, mert az eredmény nem az kell, hogy legyen, hogy mindannyian hasonlóan gondolkodunk majd, és abban hiszünk, hogy a szabadság vagy a német önrendelkezés érvényesül. Nem ezt tartom fontosnak, hanem a konkrét megoldásokat és az erépülő döntéseket, meg akkor is, hogyha az elveket másképpen értelmezzük. Egy pragmatikus adatvédelmi kultúra létrejött egy tény, és számomra ez nagyon örvendetes. Elnök, köszönöm. Valóban én is osztok mindenfajta optimista nézetet, de az én kérdésem lehet, hogy túl tágas volt. Én nem az értékelésekre vagy az érzelmekre akartam kitérni, hanem a tanterv alakítására. Hogyan tudjuk az egyetemi képzést javítani? Milyen javaslatokat lehetne megfogalmazni más egyetemek számára, hogy beépítsék az ilyenfajta ö, ismereteket a tantervbe? Például hazámban élovasok vagyunk az elektronikus képzés területén, de nem tudom, hogy a jogászok nagyon korlátozott módon részesülnek képzésben az adatvédelem témájában. Nem tudom, hogy európai szinten kidolgozunk egyfajta tantervet, amelyre mások is építhetnek. Ez egy lényeges kérdés. Itt nem egy hosszú távú folyamatról van szó, hanem ez egy sürgős kérdés. Elnök, ez egy nagyon nagy horderejű kérdés is, úgyhogy ha megkérhetném önöket, akkor röviden reagáljanak erre. az oktatási vonatkozású kérdésre. Ami az oktatást és a tanterv kidolgozását illeti, ez egy kényes kérdés, hiszen a e, magánpiac e, is szerepet játszik itt ugye az akkreditáció által. Minden esetre ez rendkívül fontos. Minden kétséget kizárólag nagy változások következtek be, 28 adatvédelmi biztos, illetve adatvédelmi hatóság létezik, komoly eh, munka lehetőségek eh, jöttek ott is eh, létre. Én korábban 20 éve valami nagyon, nagyon furcsa szemmel néztek rám, amikor ezzel a kérdéssel foglalkoztam, de ez ma már nem annyira excentrikus. Láthatjuk, hogy sokat változott a helyzet. Az Európai Unióban a versenyjoga foglalkozó jogászok háttérbe szorultak, és az Európai Unióban van most egy nagyon fontos téma a napirenden. De ennek ellenére optimista vagyok. Az adatvédelem szempontjából az üzenet az, hogy az adatvédelem már nem egy különc téma, a kelet-európai országokban is láthattuk, hogy nagyon sok mindent tanulhatunk a korábbi keleti, kelet-európai, közép-kelet-európai országoktól. Ezért nem beszélnék digitális szakadékról, és azt látom, hogy egyre több egyetem beépíti az adatvédelmi tanfolyamokat a képzésbe. De azt hiszem, hogy ebben a kérdésben nem tudunk ma még konszenzus kialakítani. Attól tartok. Annyit a végén hozzátehetjük azt, hogy beszéltünk az igazságügyi pénzügyi programokról is, és kitértünk erre is, és lenne értelme a támogató projektekre is odafigyelni, például az adatvédelmi tréningekre több forrást lehetne találni. Megengedem magamnak itt a végén, hogy két igen-nem kérdést tegyek fel önöknek, Weidenberg professzornak, van egy belső biztonsági stratégiánk az EU-n belül, szükség van-e egy igazságszolgáltatási stratégiára is? Igen, mondja Weinberg professzor. Paul de Hert, ez a kérdésem, beszélt a szerződés, a Lisszaboni szerződés 16-os cikkéről, illetve arról, hogy független ellenőrzést, felügyeletet ír elő a szerződés. az Europol és az Eurojust eh, jelenlegi rendelkezései megsértik ezeket a, ezt a cikket? Igen, mondja Dehert professzor. Igen, köszönöm. Ez azt jelenti, hogy igen, sok tennivalónk van még ezeken a területeken. Köszönöm a munkát, köszönöm a tanulmányokat. Tudom, hogy mennyi munka van ebben. A végső tanulmány az év végére jelenik meg, januárban vagy februárban lesz az előadás, már várjuk. Köszönöm. Most először vezettem libeülést, remélem, hogy elégedettek velem. I, I didn't want to provoke that, but I, I... Nem akartam kizsarolni a tapsot, de a végén mindenképpen meg akarom köszönni a tolmácsoknak a munkáját, ők megérdemlik a tapsot. Köszönöm mindenkinek szép estét.